Jó reggelt kívánok! Bonjour. Je vous remercie. Jó reggelt! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytathatjuk is a bizottsági ülésünket, szavazások következnek. Utána pedig eszmecserét folytatunk Ferreira biztossal. Az első szavazásunk az a vélemény, amelynek a tárgya a 2018-as mentesítés, az Európai Unió általános költségvetése. Kutazsár asszony, ő az előadónk. Decemberben mutatta be nekünk a jelentés tervezetét. 42 módosítót nyújtottak be a képviselők, 10 kompromisszumot sikerült leegyeztetni a frakciók között megkérdezném az előadót, hogy szeretne-e néhány szót szólni, mielőtt a szavazást megkezdjük. I only would like to thank all the colleagues who present. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik módosítókat nyújtottak be. Próbáltuk ezeket beépíteni, amennyire lehetséges volt. A legfontosabb politikai prioritásokat próbáltuk figyelembe venni, azt gondolom, hogy jól sikerült ez az együttműködés. Köszönjük szépen! Akkor rögtön át is térünk a szavazásra. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt a kompromisszumot elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. A kompromisszumot elfogadtuk. Negyedik kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Mellette. Ellene Ta, elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik. Kérem, használják a szavazókártyájukat. Mellette, ellene, illetve megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert. Még mindig lehet szavazni. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk 31 szavazattal, 4 ellenszavazattal. Gratulálok az előadónak, kiváló munkát végzett. Áttérünk a következő szavazásra, amelynek a témája egy európai parlamenti vélemény egy tanácsi határozatról. Ennek a témája egy polgári védelmi mechanizmus. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy levél formájában fejezik ki a véleményüket az elnöknek. Ez ellen az eljárás ellen senki nem tiltakozott, így csak egy szavazást tartunk. Ki van mellette? Illetve megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert. Még mindig lehet szavazni. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyszerű. Most pedig eh, néhány perc szünetet tartunk, megvárjuk, hogy a biztos asszony ideérjen. Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy a biztossal a következő módon fogunk eszmét cserélni. Először a koordinátoroknak fogok szót adni, a biztos asszony ezekre egyenként fog közvetlenül válaszolni, utána pedig megadom a szót azoknak a képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni. Az ő kérdéseiket feljegyzi majd a biztos, és ezekre majd egyben válaszol. Egy rövid szünetet tartunk, akkor folytatjuk majd az ülésünket, hogyha a biztos megérkezik. Je vous remercie de prendre place. Kérem, foglaljanak helyet. Nous avons le Nagy örömmel üdvözöljük körünkben a Regi szakbizottságban Eliza Ferreirát, aki a regionális politikáért felelős biztos. Most először látogatott el hozzánk, amióta az Európai Parlament helyben hagyta a kinevezését 2019. november 27-én. Nagy, nagyon örülök annak, hogy itt találkozhatunk, és szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy hivatalosan is gratuláljak önnek. Öt éves közös munka áll előttünk. Nagyon sok kihívás áll előttünk, jelentős kihívások, a legelső ezek közül a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások lezárása. Ez a kohézióval kapcsolatos összes rendelet felett álló feladat ez és a régiókkal foglalkozó kohéziós alap is ide tartozik. Ön azt vállalta, hogy a következő időszakra az összes régióra legyen egy vonatkozó rendelet észszerű időn belül. A koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy február végéig az összes politikai trilógust befagyasztjuk, mert azt várjuk az Európai Tanácstól, hogy egy olyan költségvetést határozzon meg, amely megfelel a kihívások mértékének, és amely nem áldozza fel a kohéziós politikát. Azt is várjuk az Európai Tanácstól, hogy határozza meg az álláspontját mindazokkal a cikkekkel kapcsolatban, amelyekkel, amelyeket illetően nekünk tárgyalási mandátumunk van, és amelyek részét képezik a szerződések által lefektetett együttdöntési eljárásnak. Az Európai Parlament elszánt és határozott annak érdekében, hogy a társjogalkotói feladatköréinket tiszteletben tartsák. Ezzel együtt ez a közös álláspontja a bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Egy egyértelmű iránymutatás ez, amely az elnökök értekezletén alakult ki. Biztos asszony ezért van az is, hogy azt kérjük öntől egyhangulag, hogy az átmeneti rendelkezések kapcsán 2021-re egy átmeneti rendeletet is alkosson meg. Az Európai Parlament költségvetési kérdésekben nagyon határozott véleménnyel rendelkezik. Számos alkalommal elmondtuk már, hogy a lehető legjobb rendeleteket szeretnénk létrehozni a nyitva lévő tárgyalások során, de ha a kohéziós költségvetést feláldozzák, akkor a kohéziós célkitűzések látják ennek a kárát. A Regi szakbizottság ezen kívül felkészült arra is, hogy megvédje azokat az alapokat, amelyek a hatáskörébe tartoznak. A finn elnökség által bemutatott költségvetés tervezet számunkra nem elfogadható, ezt elmondtuk már korábban is, és ma is kiállunk emellett. Azt reméljük, hogy a horvát elnökség jobb javaslatokkal áll majd elő. A mai valóság nem biztos, hogy változatlan marad holnapig is, lehet, hogy változnak majd a dolgok. A kohéziós politika következő generációjának az előkészítése közben a regi szakbizottságot már megkeresték, hogy formáljon véleményt az igazságos átmenetről. Ehhez egy 100 milliárd eurós keretre van szükség annak érdekében, hogy a régiók át tudjanak állni egy alacsony széndiokszid kibocsátó gazdaságra, és hogy 50%-kal sikerüljön csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig. Biztos asszony, ebben a kontextusban szeretnénk most lefolytatni ezt az eszmecserét önnel, nagyon vártuk ezt az alkalmat. A szakbizottságunk tagjainak számos kérdése van, amelyet fel fognak önnek tenni, általában a kohéziós politika jövőjéről, de pontosabban erről a rendeletről is, az igazságos átmenetről. Ha ez az ön számára is megfelel, akkor a szokásos gyakorlat szerint folytatjuk. Tehát először a koordinátoroknak adnék szót, azokra ön közvetlenül válaszolhat egyenként utána pedig meg fogjuk nyitni a vitát. Ennek során az összes képviselő kérdéseket tehet fel, ön pedig a végén válaszolhat az összes feltett kérdésre. Rögtön meg is adom a szót Andrei Novakovnak a néppárt nevében, ha csak ön nem szeretne valamit mondani az ülés kezdetén. Hogyha ő nem szeretne hozzászólni, akkor most azonnal meg is adom a szót Andrejnek a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, emlékszem, hogy a meghallgatásakor, amikor még csak biztos jelölt volt, a regionális fejlesztés szempontjából. Azt mondta, hogy a regionális fejlesztés egy erős biztost igényel. Nem gondoltuk azt, hogy ilyen gyorsan eljön majd ez a pillanat, amikor tényleg egy ilyen biztosra van szükség. Úgy gondoljuk, hogy eh, legkésőbb a német eh, elnökség elejére sikerül majd megállapodásra jutni az e- mff kapcsolatban, de sajnálatos módon elérkezett az új év, kicsit csalódottak vagyunk. Nem tudok persze az egész szakbizottság nevében beszélni, de elmondhatom, hogy a közös érzésünk igazából az, hogy csalódottak vagyunk a késdelem miatt, nem miattunk van ez, hanem a bizottság miatt. Főként a tanács a ludas, mindannyiunkat megválasztottak itt, és a választókerületünkben minden héten járunk, beszélünk a választóinkkal, a szomszédainkkal, és nem értik, hogy mert megint miért késik a programozási periódus, miért nincs meg a kulcsfontosságú rendelet, nem értik azt sem, hogy a tanácsnak nincs mandátuma, nincs álláspontja, de viszont van egy tárgyalási dobozuk, amiben mindig belevesz, beleteszünk valamit, valamit kiveszünk ebből. Még jó magam sem értem ezt néha. Persze nem ö, lehet hibáztatni az embereket amiatt, hogy mérgesek, de szerintem itt az ideje annak, hogy elővegyük a B-tervet, hogy hogyan haladjunk tovább. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi az ön B-terve, mennyire valószínűleg látja azt, hogy meghosszabbítják egy évvel a jelenlegi programozási periódust, figyelembe véve azt, hogy el kell fogadni majd még az MFF-et, illetve az ehhez kötődő rendeleteket. Bármi is legyen a döntés, bátornak kell lennünk, már most meg kell születnie a döntésnek, és ezt jól el kell magyaráznunk, mert biztos vagyok abban, hogy a szkepticizmus Európával szemben növekedni fog, és úgy fogják majd ezt magyarázni, hogy ismételten az Európai Unió képtelen döntést hozni, előre menni, és számos más válság van előttünk, nem kell újat teremteni. Merci beaucoup, André. Madame... Köszönjük szépen, Andrei. Biztos asszony, öné a szó. Dear President and uh, uh Novakov. Tisztelt elnök úr, Novakov úr és uh, régi képviselőtársaim, mindenkinek boldog új évet kívánok, hadd kezdjem ezzel. Nagyon méltányolom ezt a meghívást. Nagyon fontos számomra, hogy állandó kapcsolatban legyek a parlamenti képviselőkkel, és meghallgassam önöket. Novakov úr kérdésére reagálva elmondhatom, hogy ezzel az aggodalommal mindannyian eh, szembesülünk eh, az időzítéssel, illetve a következő támogatási időszak eh, eljárásaival kapcsolatban. A bizottsági elnök felvezetéséből tudtam meg, hogy a parlamentnek ez az álláspontja. Itt most ez azt jelenti, hogy nekem ezt meg kell értenem, és eldöntenem, hogy hogyan tudjuk a következő finanszírozási időszakban ennek a költségeit minimalizálni és megakadályozni, hogy azok, akik a kohéziós politikának haszonélvezői, azok továbbra is hozzájussanak ezekhez az adatokhoz. Engem kicsit meglepette ez az állásfoglalás, azt tudom elmondani, hogy a munkatársaimmal és önökkel a fő feladatunk az az, hogy azoknak a kiadásait, költségeit minimalizáljuk, akiken egyébként segíteni akarunk. Itt most egy kompromisszumra van szükség, a, leülni a szolgálatokkal és önökkel, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk eh, minimalizálni a költségeket, különösen a KKV-kra, a régiókra, önkormányzatokra háruló költségeket. Remélem, hogy eh, ez így teljesen érthető és megfelelő módon fogjuk tudni felgyorsítani a feladatokat, nem pedig csak eh, hogy Tudjuk, hogy mindannyiunkat ugyanazok a problémák eh, foglalkoztatnak, a társjogalkotók feladata az, hogy ezeket az utolsó lépéseket megszervezzék. A helyzet az, ami. Én más intézmények működését nem kommentálhatom. Köszönöm, hogy ezt az információt megosztották velem megpróbáljuk majd a lehető legmegfelelőbben ezt az időszakot áthidalni, anélkül, hogy a politikánk veszélybe kerülne. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Akkor most eh, Kostas Krellnek adom meg a szót a szocialisták részéről. Ja, vielen Dank, Frau Kommissar. Köszönöm szépen. Biztos asszony, önnek is jó kezdetet kívánok, nem lesz egyszerű ez a 2020-as év. Egyetértek Novakov kollégám aggájaival, pontosan úgy, ahogy ő azt elmondta. Elmondhatom, hogy már a legutóbbi alkalommal is, amikor az a szerencse ért bennünket, hogy a 2013-14-es közös rendeletet átdolgozzuk, már akkor is elhúzódtak a tárgyalások, és a tárgyalások nem voltak egyszerűbbek, de mégis tudtunk tárgyalni olyan dolgokról, amelyek az MFF tárgyalási dobozába kerültek, és ezekről egyetlen egy elnökség sem akar beszélni sem. Valószínűleg az év második felében, tehát szeptembertől kezdve decemberig lesz időnk arra, hogy a kohéziós politika 50%-át megvitassuk, de ez nem fog működni, főként amiatt sem, hogy az MFF-re vonatkozólag nincs még olyan javaslat sem, amely elfogadható lenne nem szabad, hogy a javaslat, a bizottsági javaslat alatt legyen, többnek kell lennie. Ön is elmondta a méltányossági átalakítási alap kapcsán, hogy több pénzre van szükség. Ezért úgy vélem, hogy nagyon komolyan szükségünk van 2021-től kezdve, hogy átmeneti szakra a politikában. A bizottság, az Agrárszakbizottsággal együtt már ezt megtette, tehát ott van egyfajta biztonság, egyfajta biztosíték arra, hogy 2021-től kezdve is kifizetik a gazdálkodókat, és akkor az is politika területén is erre lenne szükség, mert ha még sikerülne is december 15-ig minden tegyelást lezárni, ez nem azt jelenti, hogy január 1-től, 2021. január 1-től megkezdhetjük a kohéziós politikát. Ön is tudja, hogy a mostani támogatási periódusban két éves késlekedés van, pedig már kész voltunk decemberben. Tehát, hogy a régiókat legalább félig meddig ellássuk pénzzel az új költségvetésből, ehhez átmeneti szabályokra van szükség. Azért is fontos ez, mert Nem lehet egy vagy két évet elvesztegetni azzal, hogy finanszírozzuk a Green Deal-t a jelenlegi támogatási periódussal, ahol már nagyon sok környezetvédelmi szabály, klímavédelmi szabály van, ezt kellene egy kicsit folytatni, hogyha még nem sikerül lezárni az MFF és a kohéziós politikai tárgyalásokat az általános rendelet tekintetében. Tehát mindenképpen fel kell erre készülnünk, mert mind a parlament, mind pedig a bizottság, és persze a régiók számára is nagyon nehéz lesz ez az időszak. Még egy kis kiegészítő kérdésem van, ami a méltányos átalakítási alaphoz kötődik. Specifikus a kérdésem, de szerintem hamarosan beszélnie kell majd erről, mert nem egészen egyértelműek itt, illetve nem teljesen az Európai Parlamentnél van az illetékesség itt. Hogyha van egy szénrégió, vagy egy másik régió, amely nagyon energiaintenzív, vagy nagyon sok széndiokszidot bocsát ki, ilyen iparral rendelkezik, akkor abból kell kiindulnunk, hogy ott a nagyobb vállalatokat támogatják. Ez benne van a javaslatban is. Véleményem szerint ehhez ezt meg kell változtatni a támogatási jogot. A kérdés az az, és a frakciónk a kohéziós politika területén már ezt kérte, hogy legyen egy aranyszabály, vagyis a befektetési pénzeket, amelyeket a kohéziós politika keretén belül, vagy a Green Deal-en belül majd felhasználnak itt, azt ne számolják fel az eladósítási kritériumnál. Ön hogy látja a tárgyalási lehetőségeket, mi a véleménye az Európai Bizottságnak erről? Köszönöm. Merci beaucoup, Constance Krell. Köszönjük szépen, Constance Krell. Biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Visszatérnék arra a válaszra, amit Novakov úrnak adtam. Azt gondolom, hogy természetesen mindannyian azt akarjuk, hogy nyomást tudjunk gyakorolni a tanácsra, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban eh, jussanak egy végleges megoldásra. Mi ezt kértük tőlük, de megértem a eh, parlament álláspontját is. Meg kell majd vizsgáljuk azt, hogy eh, hogyan tudjuk azokat az elemeket kialakítani, amelyeken dolgoztunk a rendeletek körében, és hogy milyen módszerekkel tudjuk ezeket megvalósítani. Ugyanis megtörténhet az, hogy a stratégia beválik, és hirtelen megjelenik egy végleges megállapodás a pénzügyi kerettel kapcsolatban. Ebben reménykedtünk mostanáig is, de az nem történt meg. Viszont hirtelen felgyorsulhat a folyamat, az ilyen körülmények között azt gondolom, nem szabad, hogy felkészületlenül álljunk, tehát a rendeleteket el kell készítenünk. Időt kell hagynunk a tagállamoknak arra, hogy megszervezzék a saját munkájukat. Az átmenet érdekében dolgoznunk kell ezen, és egyeztetnünk kell. Nem gondolom, hogy ez a megfelelő keret. Megvannak a részletei annak, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Vannak technikai jellegű ülések erre a célra. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy azok a rendeletek, amelyeken már sikerült valami előrelépést elérni karácsony előtt, azok ne álljanak le. Említett még néhány elemet, például a többlet pénz. Igen, erről valóban szó van. A bizottság által javasolt rendeletben is ez szerepel. Ahogy ezt megígértük eh, itt is, küzdeni fogunk azért, hogy eh, további források legyenek bevonva, hiszen eh, az új problémákhoz új finanszírozást is kell rendelni. De mindennek a bizottság javaslata alapján kell megtörténnie. Tehát 7 és fél volt ez a szám, ami több, mint az a 4,8, ami 2018-ban a parlament kérése volt. A parlament kérése inspirálta ezt a mostani számadatot. Ki kell még ezt dolgozni, hogy konkrétan mit jelent majd ez, de az alapelv már ott van. Más aspektusok is felmerültek még, például az állami támogatásra vonatkozó szabályok területén. Az igazságos átállási mechanizmus keretében felvetettük azt a lehetőséget, hogy egyes ipari vállalkozásoknak segíteni kell abban, hogy az átmenet megtörténjen, még akkor is, hogyha nagy cégekről van szó. Természetesen a kis és középvállalkozásokat támogatni kell, azért, hogy a régiók gazdaságát diversifikáljuk, de még a nagyvállalatoknak is lehet segíteni az átállás során. Ez már önmagában egy változást jelentene. Az, hogy hogyan lehet ezeket elosztani, és hogyan lehet több mozgásteret adni az állami támogatás szabályain belül, azt gondolom, itt meg kell találni a megfelelő érvelést. Ennek az az oka, hogy az a keret, ami alapján működünk, egy olyan keret, amelyet korlátoz a regionális, illetve a kohéziós politika. Azt gondolom, el kellene kerülnünk azt, hogy az igazságos átállási szükségletek problémakörét arra használjuk fel, hogy levegyük a kontrollt az állami támogatásról. Ez egy nagyon kényes terület. Természetesen Margaret Vestagerrel közösen kell ezt megvizsgálni, és finom hangolni ezt a területet. Azt gondolom fontos szem előtt tartani, hogy nem állhat elő olyan helyzet, hogy egyes országoknak rendelkezésre áll az összeg, és finanszírozni tudják ezeket a nagyvállalatokat, miközben figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy milyen egyensúly hiányt teremthet ez a támogatás a szegényebb országokban és régiókban. Ez ugyanis az érme másik oldala. Van tehát bizonyos mozgástér arra, hogy fellazítsuk a nagyon szigorú szabályokat, amik a jelenlegi megfogalmazásban szerepelnek. de ha ezeket még inkább nyitottá akarjuk tenni, akkor azt alapos egyeztetésnek kell megelőznie, és ebbe be kell vonnunk Vesztager biztos asszonyt is, hogy valóban az legyen az eredmény, amit mi szeretnénk elérni, nehogy a probléma megoldásával egy másik, nagyobb problémát idézzünk elő. Azt gondolom, ezzel meg fogjuk várni a februári felülvizsgálatot, de a múltban ez már szóba került, és ez egy olyan téma, amelyen Európának el kell gondolkodnia. Ha azt várjuk, hogy jelentős mértékben bevonódjanak a pénzek ebbe az átmenetbe, miközben egyes tagállamokat korlátozunk abban, hogy nemzeti szinten hozzájáruljanak ehhez a hatalmas változáshoz, az egész Green Dealhez. A stabilitás és növekedési paktum keretein belül, az felboríthatja az egyensúlyt. A bizottság szintjén és a parlamenttel, valamint a tanácsal közösen is dolgozni kell ezen, Paolo Gentiloni részvételére is szükség lesz, vele közösen kell megtalálnunk azt, hogy az aranyszabályok eh, hogyan változhatnak meg, annak fényében, hogy Európa mit tekint stratégiai beruházásnak. Igen, tehát vannak olyan elemek, amelyekről lehet még egyeztetni. De nagyon sokat kell még dolgoznunk azon, hogy ne borítsuk fel az egyensúlyt, hogy következetes maradjon az egész rendszer. Köszönöm szépen. Köszönjük. A Rinyú nevében Stefan Bizsú következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm önt is, biztos asszony. Mindannyian emlékszünk még azokra a szavakra, amelyeket ön használt, amelyekre mindenki emlékszik, illetve arra is, hogy milyen elszánt volt ön amellett, hogy minden európai problémáira választ próbál találni, függetlenül attól, hogy hol él. Mindenki emlékszik arra, hogy ön mennyire komolyan veszi azt a feladatot, hogy minden európai integrálódjon a politikáinkba. Az igazságos átállási alappal lehetőségünk van erre. Mindannyian mi is, és ön is emlékszünk arra az üzenetre, amelyet a polgárok küldtek nekünk a legutóbbi választásokon. Több Európát akarnak, de olyan Európát, amely az emberek és a régiók szolgálatában áll. Most lehetőségünk van arra, hogy megmutassuk, hogy megértettük ezt az üzenetet, de ehhez arra van szükség, hogy fel tudjunk nőni ezekhez az igényekhez, vállalásokhoz, hogy egyetlen kiszolgáltatott helyzetben lévő régiót se felejtsünk el, és hagyjunk az útszélén, tekintet nélkül arra, hogy a kontinensen vagy máshol található. A fosszilis tüzelőanyagok használata szennyezést okoz, ugyanakkor viszont vannak már ennél jobb alternatíváink, például a napenergia. Vannak még ütőkártyák, amiket ki tudunk játszani, vannak olyan találkozók, amelyekre meghívtak minket, és szükség van arra, hogy gyorsan lépjünk. Nem csak jó szándékra van szükség, hanem arra, hogy valóban megváltozzanak a dolgok. Most lehetőségünk van arra, hogy ezt a változást elérjük, és ezért ezt szeretném kérni öntől a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk azt, hogy melyik régiók vehetnek részt ebben a programban. Az összes európai intézmény, és különösen a bizottság fel kell, hogy hívja minden régió, a szigetek és a legszélső régiók figyelmét is arra, hogy az átállásra hatalmas pénzösszegek állnak rendelkezésre. Öntől várjuk azt, hogy erre a kihívásra feleletet adjon. Köszönjük szépen, Stefan, biztos asszony! Köszönöm szépen eh, Stefan Bizsunak. Igaza van. Én itt eh, ígéreteket tettem, azt ígértem, hogy eh, részt fogok venni egy olyan átállás kidolgozásában, amely olyan régiókra koncentrál, ahol a társadalmi és gazdasági helyzet nagyon súlyos problémákat okozhat ezt próbáltuk megvalósítani a javaslatunkkal. Először is azzal, hogy ezt a pénzösszeget bevonjuk a kohéziós borítékon felül. Ezen kívül egy nyitásra is szükség van annak érdekében, hogy mindenki felhasználhassa ezeket a forrásokat. Ezen kívül ennek a borítéknak a felosztásával kapcsolatban egy olyan arányosságra van szükség, amelynek közvetlen kihatása van, és amely kapcsolódik ahhoz, hogy mennyire súlyosak a társadalmi gazdasági problémák. Például a foglalkoztatás az olyan iparágakban, amelyek szennyezéssel járnak, illetve széndiokszid kibocsátással. Ez egy olyan mutatószám, amelyet figyelembe veszünk, és ez alapján alakítjuk ki, hogy milyen hozzáadott értéket teremt ez az ipar, ahhoz képest, hogy milyen százalékban bocsát ki káros anyagokat. Azt is figyelembe vesszük, hogy mekkora a foglalkoztatás az adott iparágban. Ez mind kihatással lesz az átállásra. Még egy elemet be fogunk vonni a kohéziós politikába, ez pedig az országok egymáshoz viszonyított gazdagsága. Ezt a berlini formula keretében alkalmazzuk. Az a cél, hogy többet segítsünk a szegényebb országoknak, mint egy olyan országban található régiónak, amely saját forrásokból is tud segíteni. Ez is szerepel az elosztásban. A javaslat benyújtása és a régió kiválasztása a bizottsággal együttműködésben történik. Készíteni kell egy tervet, amely kompatibilis a nemzeti átállási tervvel. Vannak még további korlátok, tehát hogy milyen arányban lehet új forrásokat használni. Az új forrásokat a nemzeti források kiegészítéseként lehet használni, ezen kívül a regionális és a szociális alapot is fel lehet használni. Ez egy nemzeti probléma is, azon felül, hogy egy közös probléma. Ezt próbáltuk önöknek bemutatni. Azt gondolom, hogy ez a terv most érinti az összes közösen meghatározott problémánkat. Tehát pillanatnyilag erről van szó. Természetesen vannak korlátok, tehát egy nagyon szegény ország esetében, ahol nagyon súlyos problémák vannak, ott sem lehet a források felét elszívni, tehát vannak a források bevonásának korlátai. A nemzeti és a regionális fejlesztési alapokat is fel lehet használni, de csak 20%-os értékig. Azok a régiók, amelyek súlyos gondokkal küzdenek, fontosak számunkra, de vannak más problémák is ezen kívül. Amit ön is említett, az egyensúly megteremtése nem egyszerű, ezt ön is láthatja a tanács tevékenységéből. A célunk ugyanakkor az, hogy nagyon gyorsan megoldásra jussunk. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről korábban is beszéltünk. Nagyon fontos, hogy végleges megoldásokat találjunk. Megértem természetesen a parlament döntését, és szeretném ismét elmondani, hogy nem velem kell erről vitatkozni. Elmondanám ugyanakkor, hogy az átállásnál mindig az optimálisnál rosszabb megoldásokkal találkozunk. Lehet, hogy a tárgyalások most nem lesznek nagyon aktívak egy darabig, mert átmeneti megoldásokról van szó nagyon sok olyan dolog van, mint például az átmenetet segítő alap, amely közvetlenül kapcsolódik a dolgok normális működéséhez és a szokásos eljárásokhoz. Főleg a régiók nagyon várják tőlünk a megoldást, mert ők nagyon függnek ettől az átállástól. Nekik el kell kezdeniük a munkát már most, és ezt fel fogják használni a korábban megszerzett tapasztalataikat. Ez a legnehezebb probléma. Egy olyan országban, ahol nincsen sok alternatíva, meg kell találni a megoldást, fel kell ismerni az új kihívásokat, és azt, hogy milyen kiutak állnak ezek a régiók előtt, hogy a, a szociális áldozatokat csökkenteni tudjuk. Köszönöm szépen, biztosan jól fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönjük a zöldek nevében. Niklas kolléga következik. Thank you. Um, commissioner for... Köszönöm, biztos asszony, és örülök, hogy eljött van egy kérdés az igazságos átmenet alapról, eh, ahogy ezt eh, múlt héten Strasbourgban bemutatták. Talán mindenki nevében és a régiók nevében is szólhatok. Nagyon érdekes módja ez eh, annak, hogy hogyan finanszírozzák többszörösen a régiókat, illetve próbálják bevonni a magánbefektetők eh, érdeklődését felkelteni E, ugye itt 7,5 e, milliárdról van szó, ami egy kicsit gyengének vagy instabilnak tűnik, tehát nem nagyon izmos ez az alap e, látja a lehetőségét annak, hogy több saját pénz kerülhet ebbe az átmeneti alapba. Nem tudom, az MFF-en keresztül lehetne növelni, vagy a saját bevételeiből, az EU bevételeiből esetleg lehetne növelni. Másik kérdés a strukturális alapok társfinanszírozásával kapcsolatos, ami egy elég komoly kérdés. Én értem azt, amit, és ebben el is fogadom azt, amit elővezettek ezzel kapcsolatban, de nagyon óvatosnak kell lenni, mert az nem elfogadható, hogy az egyik régiótól elvesznek egy pénzt, és ez ebből támogatnak egy másik régiót, mondván, hogy az most lemaradottabb, és jobban szüksége van a pénzre. Nem tudom, tehát amit én szeretnék tudni, az az, hogy mit akarnak tenni annak érdekében, hogy a strukturális alapokat a mag régiókba. Eh, investálják, és ne legyenek ilyen átcsoportosítások, illetve hogy több pénz álljon a rendelkezésére ennek az átmeneti alapnak, a strukturális alapoknál pedig talán csökkenteni, vagy felszámolni a, társ, a társfinanszírozást ami pedig a kohéziót illeti, ott láttunk számokat, metodológiát azonban nem, nem tudom, hogy hogy érkeztek meg ezekhez a számokhoz. Két milliárd Lengyelországnak, 900 millió Németországnak, én nem nagyon érzem ennek a lényegét, nem tudom, hogy ezt a kulcsot meg tudja magyarázni nekünk. adott esetben itt a részletes választírásban is elfogadom. Aztán ott van az állami támogatások problémája, amiről Konstanz is beszélt. Itt nekem az a problémám, hogy nagyon vékony jégen sétálunk itt, mert nem szeretnénk, szerintem senki nem tudná megmagyarázni a választókörzetekben, hogy az olyan cégek, amelyek az elmúlt években, évtizedekben pusztították a környezetet és hozzájárultak a jelenlegi nyomorúságos helyzethez, amikor is arról van szó, hogy a társadalom fizeti ki a problémák enyhítését, ezek a cégek, ugyanezek a cégek most pénzt kapjanak azért, hogy továbbra is tudják pusztítani a környezetet. Ezzel elég nagy problémám van, Ez, erről elég nehéz meggyőzni az embereket. Mondom, vékony jég, nem akarom persze azt sem, hogy elveszítsenek emberek munkahelyeket, meg kell tartani a munkahelyeket, igen, de hogyan lehet azt elérni, hogy az állami támogatás nem csak azt szolgálja, nem azt szolgálja, hogy ezeket az elavult vállalati politikákat folytassák, és az a pénz, amit erre költünk, az ne a részvényesek zsebébe, hanem a munkavállalók zsebébe kerüljön végső soron. Kondicionalitással kapcsolatban is van kérdésem, ami eddig nekem problémás a javaslatokban. Nagyon tetszik egyébként a javaslat sok eleme, szociális elemek, és a fosszilis üzemanyagok, valamint atomerőművek kizárása, vagy atomenergia kizárása szintén üdvözlendő. A kondicionalitással kapcsolatban azonban felmerül az a kérdés, hogy mikor jövünk le a szénről a bizottság eh, képes-e arra, hogy legyen egy konkrét terv arra, hogy az egyes régiók eh, hogyan jönnek le a szénről, milyen határidővel. Tehát egy régió kap egy pénzt egy ilyen átmeneti alapból, de valójában semmilyen átmenetre nem kerül sor, mert nem akarnak lejönni a szénről. Tehát ebből a az igazságos átmeneti alapból csak akkor járjon pénz, hogyha egy konkrét terv van arra vonatkozóan, hogy mikorra iktatják ki a szenet vagy a fosszilis üzemanyagot. Köszönöm, Dinás, ezt a fontos és nagyon konkrét kérdést, kérdéseket, akkor válaszoljon rá biztos asszony. Köszönöm Niklas Ninas úrnak ezt a kérdést, illetve ezeket a kérdéseket. Amikor az első kérdésében arról beszélt, hogy a 7,5 milliárd nem feltétlenül lesz elég, hát ugye a vita úgy kezdődött, hogy egyáltalán legyen pénz, miközben nincs ott, és a tagállamok nem nagyon akarnak további pénzeket betenni a költségvetésbe, miközben onnan nagyon hiányoznak a pénzek. A külső erők nyomása, aszimmetrikus nyomást gyakorol a különböző régiókra, olyan mechanizmusokra van szükség, amely megerősíti ezeket a régiókat. Mi európaiak egyébként is felvettük a kesztyűt, bár nem is tudjuk eh, azt nem felvenni, eh, viszont ez a kihívás, az új zöld megállapodás az egy rendkívül költséges dolog. A parlament 4,8 eh, milliárdot tett javaslatot 2018-ban, mi úgy gondoltuk, hogy ennél többre van szükség, ezért 7,5 milliárdról beszélünk, ami új pénz. Persze, ha több lenne, akkor nyilván azt fel lehetne használni, kereslet van, különösen, hogyha megnézzük az egyes régiókat, az ottani helyzetet. Persze új pénzekre van szükség, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a zöld megállapodás dimenziója, a, vagy az egész nem valósítható meg, csak állami pénzből, vagy plusz pénzből, ez egy hatalmas csomag, amit most kell létrehozni, és ebbe mindenképpen a magánpénzeket is be kell vonzani. Nagyon likvidek a piacok, ezek a likvid pénzek befektetési lehetőségeket keresnek, és a mi feladatunk az, hogy megnyissuk ezt az utat, e, és bemutassuk a piacnak, hogy ez nyereséget hozhat, ezek a beruházások ráadásul e, jó hatással van a KKV-kra, a munkahelyekre e, és a gazdasági tevékenységekre, és ez nem spekulációs célt szolgál. azt gondolom, hogy ez egy észszerű beruházási szint, különös tekintettel arra, hogy a cél az, hogy ehhez kapcsolódjanak más dolgok is. A, a U-Invest konkrétan szintén arról szól, hogy az EIB, EBB támogassa ezt a folyamatot, és most az, hogy 7,5 milliárdról beszélünk, vagy 100 milliárdról, az nyilván egy különbség. A 7,5 milliárd az a friss pénz, új pénz, amit a régióknak akarunk adni regionális politika alapján eh, beruházásokra, és ennek a célja, hogy kezelje a társadalmi és gazdasági hatását ennek a jövőképnek a régiókban. Minden más a szokásos zsebekből kerülhet finanszírozásra, ugyanakkor nyilván csak kapcsolódnak hozzá az egyes terület és pénzei, de ott vannak a, kett, a kettes és hármas szint, a, a U-Invest, illetve a különböző facilitik is. Ami a társfinanszírozást életi, ez egy regionális probléma, az egyik legfontosabb regionális probléma. A tagállamoknak is el kell ismerniük, hogy itt egy nagyon jelentős feladatról van szó. Az nem fordulhat elő, hogy egy ország, amelynek az egyik régiójában óriási problémák vannak, az semmit nem tesz ezért a régióért. E, nekik is kötelezettséget kell vállalniuk, és e, abellett, hogy megoldják ezeket a problémákat. E, egy euró új pénzt lehet kombinálni másfél euróval, de akár hárommal is, Ugye a minimális előírás az 1,3, bocsánat, másfél euró, másfél euró az 1 euró EU pénzhez. E, ennek megfelelően az, hogy dőlhet el, hogy itt most ténylegesen mennyi, ténylegesen mennyi pénzről van szó, ugye az attól függ, hogy a tagállamok mennyit szánnak erre. Korlátoztuk a nemzeti borítékok használatát ezekben a programokban, 20%-os a korlátozás, ami azt hiszem, hogy válasz az ön kérdésére. Nem akarunk elcsoportosítani más regionális problémáktól. Emellett ön beszélt fontos részletkérdésekről, tényleg fontos részletkérdésekről. Az alap lényege nem az, hogy kompenzáljuk a cégeket, azokat a cégeket, amelyek nem vállalják a felelősséget a tevékenységükért. Az átmeneti mechanizmus az arra van, hogy segítsük őket átalakulni, felvenni egy újabb technológiát. Ebben lehet őket segíteni, különösen, hogyha bankolható projektről van szó, a második eleméből ennek a rendszernek, a EU Invest részéről, mert tényleg bankolható projektről van szó, támogatásra érdemes. A jogszabályban nem gondolunk arra, hogy mi fizessük ki mondjuk a szennyező által okozott kárt, és a, mondjuk egy bánya bezárásakor mit csináljuk az ártalmatlanítást, ártalomelhárítást, és a bánya tulajdonosok pedig nem kell, hogy ezt megtegyék, holott ez valójában nyilvánvalóan az ő felelősségük, és elvileg kell is, hogy legyen egy alap a cégnél ezek a cégek gyakran 20-30 vagy még több éve működnek, kell, hogy legyen nekik lehetőségük arra, hogy a károkat elhárítsák, illetve a, az ártalmat csökkentsék a működési területeken. Nem erről van tehát szó. Itt arról van szó, hogy egy iparág mondjuk régi technológiát használ, és abban segítjük, hogy az új technológiát felvegye. Emellett ön beszélt a kondicionalitáshoz tartozó dolgokról, illetve ennek a döntésnek a következményeiről. A kondicionalitás az arról szól, hogy ezek a régiók rendelkezzenek nagyon pontos tervekkel, és ezek a tervek ösztönözzék a regionális és a nemzeti hatóságokat azok megvalósítására. Ezek a tervek nem könnyűek és rendkívül bonyolultak, minden kapacitás felhasználására szükség van nemzeti, helyi és regionális szinten annak érdekében, hogy egy ilyen átmeneti terv létrejöjjön az átmenet finanszírozása többé-kevésbé megoldott. A kritikus dolog az a tervezés. A terv az kell, hogy tükröződjön a nemzeti klíma és energia tervekben. Tehát a nemzeti tervnek be kell építenie ezeket a helyi részletesebb terveket, amelyek NOC három szinten fogalmazódnak meg, vagy akár NOC három rész régió szinteken. Mindenképpen koherens kell, hogy legyen a tagállamok nemzeti terveivel korábban is említhettem volna, de ön is rákérdezett, hogy nem tudja, hogy ez az alokálás, ez hogyan történt, e, milyen kulcs alapján. Nos, e, NUC 3 vagy NUC 3 rész régiókból indultunk ki, abból, hogy e, ezek a cégek, ezek a régiók mekkora szennyezést termelnek. Tehát az EU átlag feletti szennyezést vettük figyelembe, és aztán ezeknél a régióknál megnéztük az ipari üvegházgáz kibocsátást összehasonlítva az ipari alappal, és ezt az egész iparra kivetítettük, illetve kombináltuk a termeléssel, és ez adta nekünk azokat a gazdasági alapokat, amelyeknél fogva meghatározhatók, hogy mely régiók problémásak. Ez, ez ehhez fele részben még hozzávettük a foglalkoztatást, tehát abban az iparban, ahol nagyon nagy a karbonintenzitás, mondjuk a szénbányászat, eh, vagy olyan regionális foglalkoztatás, amely eh, szénintenzív, tehát eh, gazdasági jelzőszámok és és foglalkoztatás lett alapul véve. Ebből alakult ki a formula, és ez alapján jött létre, hogy mely tagállamnak mennyi pénz jut. És aztán ezt leszűrtük, bizonyos határokat felállítottunk, ezt rávetítettük az adott tagállam relatív gazdagságára, tehát nem akartuk azt, hogy egy olyan gazdag ország, amelynek ugyan sok problémája van, de nagyon sok pénzt kapjon, e, tehát a szokásos formulát e, alkalmaztuk, e, és korlátoztuk azt, hogy egy tagállam egyáltalán mennyi pénzt kaphatott, és ott lett az, hogy Lengyelország például két milliárdra lett lekorlátozva, mert különben elvitte volna a pénz nagy részét a formula az a rendelet egyes mellékletében le van írva, ez alapján megérthető, hogy hogyan működik, ez nem egy titkos formula. Számítási mód, köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Az ID nevében Francesca Donato következik. Köszönöm, elnök úr, olaszul fogok beszélni. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is azt, hogy eljött, és itt van velünk, és válaszokat ad, mégpedig kimerítő pontos válaszokat egészen mostanáig a kollégáknak a az adott válaszokból egyébként én magam is kaptam már egy csomó felvilágosítást arra vonatkozóan, amit kérdezni szerettem volna. Néhány dolgot dobnék itt most be, e, különös osztom annak a szükségességét, hogy e, e, definiálni kell a strukturális alapok definícióit, véglegesíteni az új igazságos átmeneti alapnál is, de a régebbi alapoknál is, és itt hasznos lenne az átmeneti rendeletnél is ezt úgy csinálni, hogy a, az esetleges késedelem ne terjeszkedjen túl az éven, mert nagyon rossz jelzés lenne a polgárok számára, ha késedelmet szenvednénk, eh, szenvedne az a munka, amit a kohézió érdekében teszünk. Itt külön támogatni akarom annak szükségességét, hogy a kohéziós alapja legyen, a kohéziós alapok legyenek, eh, legyenek hatékonyan felhasználva. Eh, gyakran előfordul az, hogy nehézségekbe ütközik az alapokhoz való hozzáférés egyes régiók részéről az Európai Unióban. A cég elérése érdekében figyelembe kell venni azt is, hogy a lehető legtöbb frakciót bevonjunk, azoknak álláspontját, hiszen mindannyian a polgárokat tá eh, képviseljük eh, itt a parlamentben, és ez kívánja meg a demokratikus eh, képviselet elve is. Figyelembe kell venni tehát emellett az összes tagállam igényeit is, azokét is, amelyek jobban érdeklődnek a kohéziós politika iránt, ahol olyan területek vannak, amelyek elmaradottak a fejlődésben más régiókhoz képest. Fontos az állami támogatásokat is kézbe venni, oly módon, hogy az állami támogatásokat lehetővé tesszük, akkor, amikor ez területi kohéziót támogatja. Tehát nagyobb rugalmasságra és nyitottságra van szükség az állami támogatások területén, akkor, hogyha azok ugye nem a gazdag területek nagy cégeit támogatják, hanem akkor, amikor azok ténylegesen eszközként szolgálnak arra, hogy az elmaradott távoli, hátrányos helyzetű területeket támogassuk ugyan ilyen irány vagy kritérium javasolt akkor is, amikor a stabilitási és növekedési paktum roferméről beszélünk, a Golden Rule a beruházások, illetve stratégiai beruházások vonatkozásában, hogy azok tényleg produktívak legyenek, és lehetővé kell tenni azon országok számára, amelyeknek a financiális helyzete nem erőteljes, hogy ők is hozzáférjenek a igazságos átmeneti alaphoz. Az utolsó megjegyzés az a igazságos átmeneti alap alkalmazására vonatkozik ott el kell kerülni azt, hogy ezeknek az alapoknak a nagy része olyan országokhoz kerüljenek, amelyek már most, amelyek már most nettó kedvezményezettjei az EU, EU kifizetéseknek, vagy gazdaságilag jó állapotban vannak, hiszen vannak olyan területek, amely, amelyek gazdasága eh, szénre vagy olajra eh, épül, eh, és ahol például a közlekedési ágazatot kell megreformálni. Tehát ne csak az iparra gondoljunk, Tudjuk, hogy például azok a régiók, ahol csak közúti közlekedés van, az, az igazán szennyező, ezeket ösztönözni kell arra, hogy a vasútra álljanak át, és ehhez is támogatást kell nyújtani. Emellett megújítani érdemes az acélipart, hiszen az is különösen szennyező, vagy modernizálni kell a hulladékgazdálkodást, hiszen itt is vannak olyan modern megközelítések, eh, amelyek megfelelőek és nem mérgezőek, és ezeket is lehetne ezekből az új eszközökből eh, finanszírozni, hiszen mindez lehetővé tenné akár csak közvetett módon is a az üvegházgáz kibocsátást. Köszönöm, és várom a választ. Merci, cher collègue. Köszönjük, kedves kolléga, biztos asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Francesca Donátónak a kérdését. Felhegyeztem az üzeneteit. Szerintem egyetértünk ebben, mert fontos az, hogy a rendelet lezáruljon, és az MFF létrejöjjön. Nem akarom, hogy az átmeneti mechanizmus legyen, bár mindig ez a másik legjobb megoldás, hiszen ezzel lehet stabilitást létrehozni, nem kell nyomást gyakorolnunk. Nagyon fontos az, hogy lezárjuk a tegyelásokat. Persze lesz egyfajta nyomás, ebben egyetértek. Beszélt arról, hogy mennyire fontos az, hogy a leggyengébb országok is fel tudjanak zárkózni, és ebben a saját alapjaikat is alkalmazniuk kell, tehát szükség van az országok saját forrásaira is, meglátjuk, hogy mi lesz, már bevezettük a bizottság politikájában különböző szintű nemzeti alapokat, függően attól, hogy a régiók mennyire tehetősek vagy sem, tehát ezeket figyelembe vesszük, ezeket megnézzük. sokat beszélt olyan dolgokról is, amik nagyon relevánsak a teljes kohéziós politika felhasználását illetőleg. Szeretnék egy dolgot hangsúlyozni, ami az átlagos párbeszédben előfordul, és ezt mindig próbálom kijavítani, ez pedig az, hogy van egy régi politika, a kohéziós politika, és van egy új politika. Én nem hiszem, hogy egyáltalán ezzel egyet kellene értenünk, mert a kohéziós politikán belül léteznek eszközök, vannak elkülönített részek a kohéziós politikán belül, amikor gyenge régióról van szó, vagy egy közlekedési rendszert szervezünk meg, akkor ezt az igények alapján, a környezetvédelmi igények alapján e, szervezzük meg, mert nem lehet az elmúlt technológiákra hagyatkozni, amelyek korlátoznának bennünket és nagy hatással járnának a klímára nézve. Arra kell törekednünk, hogy zöldítsük a regionális politikát, illetve a regionális politika eszköztárát, és pontosan ezért vannak pénzek elkülönítve, hogyha bármilyen fajta beruházást teszünk, akkor azt előre tekintve tegyük, nem pedig visszafele tekintve. Figyelembe vesszük a új technológiákat, illetve a környezetvédelmi szabályokat. Nagyon fontosnak tartom tehát ezt a pontot. Aztán beszélt ön más kérdésekről, mint például a közlekedési rendszerekről, az egész iparról. Ez a méltányossági átalakítási alap, ez egy plusz annak érdekében, hogy szembenézzünk azzal, hogy mennyire súlyos vonzatai vannak ennek a fajta átállásnak. Ha nagyok a problémák, akkor itt van ez az extra mechanizmus, amire hagyatkozhatunk. Az általános közlekedési rendszerek tekintetében, a lakóházak szigetelése tekintetében, az ipari átállás új módjai tekintetében vannak más eszközök, és ne feledjük, hogy a, együtt a méltányos átállási mechanizmussal a bizottság bejelentette a három milliárdos befektetést is. A Green Deal egyfajta forradalom, semmi nem lesz már olyan, mint korábban, és az iparnak is nagy befektetéseket kell tennie, hogy megváltoztassák a termelési szokásaikat. Éllovasnak kell lennünk az új technológiák szempontjából. Ez a jövő, de ehhez nem elég csak a méltányos átállakítási alap, vagy az európai költségvetés, hiszen a teljes rendszert rendszernek azt kell adnia. Teljes mértékben igaza van, itt új dimenziók nyílnak meg, de ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió teljes költségvetésének hozzá kell járulnia ehhez, és nem lesz elég a 7,5 milliárd. Ezzel nem lehet megoldani minden problémát, ez csak egy extra segítséget adhat ahhoz, hogy nagyon komoly, súlyos, specifikus problémákat megválasztoljunk bizonyos régiókban, amelyek szociális és gazdasági jellegűek. Erről van szó. Köszönjük szépen, az ECR nevében Rafael Fitó következik. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretném megmondani, azt mondani önnek, hogy mennyire köszönöm ezt a eh, látogatást itt a bizottságnál, és eh, mennyire öröm volt hallgatni az ön előadását, ahol az ön szaktudása mindig megnyilvánul, illetve a jövő kép ami, amivel rendelkezik. Két dologról van szó. Egyrészt ugye minden, amit mi most elmondtunk, nevezetesen az, hogy milyen alapok alapján akarja, alapokból akarja felépíteni az új zöld megállapodást, a, az, a bizottság, az, az egy fontos dolog, Beszélni kell arról, nem azért, mert nem osztjuk a, annak céljait, hanem egész egyszerűen a jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy problémák vannak a garanciákkal, hogy mindent meg tudunk-e valósítani, amit ígérünk. Ezért kritikus az én hozzászólásom, hiszen itt a tanácssal szemben kell megvédeni a kohéziós politikát. Ön szerint mm, hogyan lehetne ezeket a célokat elérni. E, úgy látszik, hogy egyre világosabbá válnak e, dolgok e, itt az igazságos átmeneti alappal kapcsolatban. Ön már erről beszélt, erről nem akarok most hosszasabban beszélni. Bizonyos kritériumokról már beszélt, ezek képezhetik különböző viták tárgyát. Hogyha egy olyan ország, mint Olaszország 364 millió eurót kap csak, csak miközben miközben a legnagyobb acélipari létesítmény Olaszországban van, és ez elég jól mutatja, hogy akkor itt eh, problémás az elosztása az igazságos átmeneti alapnak. Eh, másik eh, rövid megjegyzés, ami szintén fontos, és a választásokhoz kapcsolódik, amikor a kohéziós politikáról beszélünk, akkor ön beszélt arról, hogy a társfinanszírozásra kell ott odafigyelni, és hogy ne csak európai alapok legyenek, hanem, hanem állami pénzek is. Ami pedig a stabilitási paktumot illeti, mielőtt az igazságos átmeneti alapról beszéltünk, beszéltünk a zöld átmenetről, megállapodásról, azelőtt pedig a stabilitási paktumról. Én úgy gondolom, hogy mindennek az árát a kohéziós politikából akarják megfizetni, és az utolsó javaslat, amit letettek az asztalra, úgy tűnik, hogy a kohéziós politikát elhalasztani akarja, miközben mi tudjuk, hogy a kohéziós politika az új MFF-ben egyre nehezebben védhetővé válik, és nincs elég információnk ezekről a nagy programokról. Az én félelmem tehát az, hogy a végén fogják benyújtani majd a számlát, mégpedig a kohéziós politika kárára, mert ezek a késlekedések a, ehhez fognak vezetni. Tehát én nekem ezzel kapcsolatban elég határozott félelmeim és aggodalmaim vannak. Az Európai Bizottság ki kell, hogy álljon. Én attól tartok, hogy minden, amiről itt szó esik, az késedelmet fog szenvedni. E, ami a az igazságos átmeneti alapot illeti, amiatt az MFF halasztást szenved, és amikor az MFF-ről döntünk, akkor pedig azt találjuk majd, hogy a kohéziós politika szenvedi el a veszteségeket, tehát eh, minél több eh, erőforrás lesz eh, a zöld megállapodásra, az én félelmeim szerint annál kevesebb lesz a kohéziós politikára tehát ugye itt van egy ezer milliárdos összeg, de nem tudjuk, hogy ez a pénz ténylegesen honnan jön majd. Tehát ebben a vonatkozásban eléggé átláthatatlan az ábra. Én nem szeretném, hogy a kohéziós politika fizesse meg ennek az árát. Nagyon nyilvánosan kell tehát megerősíteni néhány alapvető tételt, és el kell kerülni azt, hogy szembeállításra kerüljön ez a két politika nem szeretnénk, hogyha az erőforrások tekintetében szembenállítás történne, és egy általános csökkentésre kerülne a kohéziós eh, politika. Eh, miközben persze tudjuk, hogy a többi eh, intézkedés is szen is, is fontos alapvetően én támogatom tehát az ön lépéseit, illetve azt, hogy a kohéziós politikát támogatja, még hogyha most kritikusan fogalmaztam is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Rafael, biztos asszony. Köszönöm szépen, igen, nagyon sok aggályt fogalmazott meg. Miért támogatom a Green Deal-t? Azért, mert szerintem nincsen alternatívánk, ezt meg kell tenni. De tudom, és szerintem mindannyian tudjuk, hogy van ennek egy külső vetülete, amelyel foglalkoznunk kell. Pontosan ezért támogatom ezt, de szeretnék felvenni olyan elemeket is, hogy ez a pozitív dolog ne okozom problémát nekünk. Az EU károsanyag kibocsátása 9%, de nagyon erős a jelenlétünk a világban. Még mindig mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi blog. A Green Deal külső dimenzióját finom hangolni kell a diplomáciai lépéseinkkel annak érdekében, hogy a világban is legyen szerepünk az új termelés mellett is mindenképpen szükség van erre, hiszen a bolygónk szétesik, ezt naponta láthatjuk. Elkerülhetetlen ezt, hogy ezt megtegyük, és erre van lehetőségünk, a világ ránk tekint. És az emberek is értik azt, hogy ez a helyes megoldás. Mert azt mondta, hogy oké, okay, ezzel a méltányos átalakítási alappal több eszközt hozunk létre, Két elem van, amely szerintem fontos, és hangsúlyozni kell, az az, hogy ez a méltányos alkotási alap egyrészt benne van az MFF-ben, ehhez kötődik, az MFF-en belül van ez, a másik elem pedig az, hogy kötődik ez az alap a regionális fejlesztési szabályozáshoz, így tudjuk megválaszolni a nagyon specifikus problémákat az egyes régiókban, de ez kötődik a már meglévő eszközökhöz, és hogyha azt akarjuk, hogy ez a mechanizmus jól működjön, akkor le kell zárnunk ehhez az MFF-et. Van még egy politikai kérdés is, és mindannyiuk politikusok erőfeszítést kell tennünk arra, hogy csökkentsük a költségvetésről szóló vita mennyiségét. A teljes vagyon 1%-áról van szó. Az integráció ezen szintjén lehetne -e egy közös költségvetés, ami 1%-et teszik ki a GDP-nek? Nem találunk más olyan területet, mi egy multilaterális terület vagyunk nagyon sok országban itt, de ezt nem lehet összehasonlítani, nem ugyan ez, nem lehet összehasonlítani ezt az USA föderális költségvetésével. Az USA-ban tudnának mit kezdeni a föderális költségvetés nélkül, vagy Németországban, vagy Svájcban a költségvetésnek van egy stabilizáló hatás a válság esetén minimális szinten. Tehát nagyon nagy vitát folytatunk erről, arról nem beszélünk, hogy mi lesz az európai hozzájárulás a 99% esetében, az EU vagyonának 99% esetében. Meg kellene mutatni azt, az embernek mit tudunk tenni a kohéziós politikával, mert az emberek úgy gondolják, hogy a kohéziós politika csak kiadás. Mi lett volna Európával, ha nem lett volna ez a kohéziós politika a különböző országokban, régiókban? Az állampolgároknak meg kell mutatni azt, a politikusoknak el kell mondaniuk azt az állampolgároknak, hogy milyen kérdések vannak itt, nem csak arról van szó, hogy be kell fizetni, újra elosztjuk a pénzt, van egyfajta egyensúlytalanság azon régiók között, amelyek különböző szinten vannak, különböző módon versenyeznek egymással, fel kell emelni bizonyos régiókat, vannak olyan alapvető dolgok, amelyeket eh, vissza kell vinnünk a politikai vita szintjére. Igen, lehet választani, aközött, hogy csak a szegény országokra koncentráljunk, ahol átalakítási problémák vannak bizonyos régiókban, de úgy vélem, hogy eh, a gazdagabb országokat nem érinteni akkor az átalakítási mechanizmus. Amire törekedtünk, az az volt, hogy lehetőséget adjunk a különböző tagállamoknak. Olaszországot említette, úgy, mint az oszor a legnagyobb acélgyár, viszont a fejenkénti GDP lehetővé teszi azt, hogy saját forrásokat is alkalmazzanak. Erre gondoltunk a relatív jólét kapcsán az egyes tagállamokban, hogy Olaszországot összehasonlítjuk Lengyelországgal, hogyha nagyon szigorú kötélmökat vennénk, ha csak a szegény országok kapnának, akkor csak Románia, a Cseh Köztesség és Lengyelország kapnának pénzt, a többi ország pedig nem. Mi nem ezt akartuk. Persze mindig egyensúlyról van szó, nem azt mondom, hogy ez egy tökéletes megoldás. Önöknek kell majd elbírálnia a rendeletet, megváltoztathatják a formulát, ha kell, de szerintem több értelme van annak, hogy azon országok, mint például Németország, amelyek net befizetők, ők is előnyet lássák ennek szegényebb régióikban, bizonyos mértékben, de ezt a támogatást az ország jóletéhez kell viszonyítani. Semmi sem tökéletes, ez egyfajta egyensúlyozás, amit el kell végeznünk. Nem akartunk senkit sem kizárni. Ön is mondta, hogy az összes tagállamban, még Olaszországban, amely a hetedik legnagyobb gazdaság, még ott is van gond bizonyos régiókban, ahol segítség kell az átalakításnál. Ez lehet a megoldás, persze sohasem tökéletes a megoldás, de ez közel áll ahhoz, és önöknek kell majd ezt elbírálniuk. Nikolász elment, de azt hiszem, hogy hibát vétettem a válaszomban neki, amikor um, az első elemzést elvégeztük arra vonatkozólag, hogy melyik, orsz, melyik régióban az európai átlag alatt vagy felett, a NUC 2-t vettük alapul, nincs itt már ő, de most jöttem rá arra, hogy egy kis hibát vétettem, nem magyaráztam jól el. Én értem az aggájait, a másik oldalról kerültem ide. Mindenképpen finomítani kell a dolgokat annak érdekében, hogy lehetőleg a megoldást találjuk. Meg dolgozzunk együtt, elemezzük a különböző elemeket, de mindenképpen itt választásról lesz szó. Kombinálni kell a támogatási igényt a tagállami kapacitása, hogy meg lehessen oldani a problémát. De néha a regionális szint nem annyira gazdag, mint maga az ország, tehát a regionális szinten is foglalkozni kell, komplex dolog ez, és a lehető legjobbat kell elérnünk, és közösen szerintem ez jobban megy. Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogó választ az Európai Egyesült Baloldal nevében. Martin Agutin következik. Äh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Mi is minden jót kívánunk az új évre csak kitartást tudunk önnek kívánni a kohéziós politika területén. Mi mindenképpen ön mellett állunk. Nagyon támogatom azt, amit elmondott arról, hogy most nem kell mindent egy programba bele hanem különböző eszközökre van szükség egy kohéziós politika esetében, és jobbra és balra is néznünk kell. Ez teljes mértékben szerintem a kulcs a megoldáshoz. Ezért a kérdésem a méltányos átalakítási mechanizmushoz kötődik. Én ezt úgy értelmeztem, hogy ez egy, ez, ez egy eszköz, amely főként a szénről való átállásra koncentrál. Hogyan kívánja megakadályozni azt, hogy itt egyfajta öntözőkanna effektus jön létre, környezet koncentráljanak itt, aztán másra nem. Kíváncsi vagyok, én mindenképpen támogatom az ön felosztását, amit elmondott, vagy itt inkább um, bizonyos súlypontokra akarnak koncentrálni. Ha jól értelmeztük ezt az alapot, akkor arra szolgál majd ez főként, hogy a helyszínen lévő embereket segítse, akiket érint a szintről való átállás, hogy az olyan iparágokat érinti, amelyek átállnak a megújuló energiaforrásokra. Hogyan kívánják ezt a pontot erősíteni? Úgy, hogy a végén ez az, ebből ne egy energiaipart támogató program jöjjön létre, ami persze a rossz hozzáállás lenne. Én tudom, hogy nem az az ön célja, de van -e erre vonatkozólag konkrét elképzelés arról, hogy eh, hogyan lehet itt a szociális kérdéseket a középpontba állítani. Utolsó kérdésem, a kötelező rész, eh, amit eh, az LDRF e esetében meghatároztak, hogyan, lehet ezt, hogyan lehetne ezt növelni. Köszönjük szépen, Martina, biztos asszony. Köszönöm szépen. Azzal tudnék önnek válaszolni, hogy igen, ezt a régióknak céloztuk, de nem csak azoknak a régióknak, amelyek a széntől, lignittől, palagáztól és hasonlóktól függenek, hanem azokra a régiókra is, ahol az ipar nagyon intenzíven függ a szennyező hatású energiától, ezért egy átállásra lesz szükségük. Tehát nem csak a szénről van szó, illetve az ásványanyagok kitermeléséről, hanem más iparágakról is. Ugyanis mi úgy gondoltuk, hogy észszerűbb lenne egy olyan eszközt létrehozni, amelyel megvárjuk, hogy a bányák és az ipar bezárjon, és utána támogatjuk az embereket. Ha tudjuk, hogy van egy olyan iparág, amely visszamaradott technológiákat használ, és átállásra van szüksége, ahelyett, hogy bezárna, akkor ezt az átállást is támogatnunk kell, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek, mert utána akkor arra is megoldást kellene találnunk. Ez tehát a paradigma és a mögötte meghúzódó indoklás említett valamit, amit nagyon fontosnak tartok. Hogy vajon szét kell osztani ezt az összeget, vagy pedig a kritikus helyzetű régiókra kell koncentrálni. Én az utóbbit tartom helyesnek, a tagállamokra kell bízni azt, hogy javaslatot tegyenek arra, hogy melyik régiókra koncentráljunk. Ez viszont egy zárt párbeszéd lesz a bizottságon belül. A szemeszter során a bizottság meg fogja jelölni azokat a régiókat, amelyeknél azt várjuk, hogy az országok megoldják a problémát. Ez tehát egy párbeszéd lesz. A mi problémánk az, hogy azokat a régiókat fogják megjelölni, amelyek nagyon függenek ugyan ezektől a szennyező iparágaktól, ugyanakkor viszont ezek szegény régiók, és nem nagyon vannak alternatívák. Ezért látogatom én meg a, ezeket a régiókat Lengyelországban, Görögországba is el fogok majd menni a nyugat-macedón régióba. Tehát a következő ez a régió lesz. Ezek kritikus helyzetű régiók, mert visszamaradottak, és nincsen nagyon alternatíva. Hogyha kivezetjük a szennyező iparágakat, akkor mi marad nekik, mi, milyen munkahelyek lesznek majd? Ezért kell ezekre a régiókra koncentrálni, és ezért gondolom én is azt, hogy nem kellene elaprózni a pénzösszeget. Egy tervre van szükség. meg kell határozni ezt a tervet az összes régióra vonatkozóan, ezt meg kell vitatni a bizottsággal, a terveknek pedig tartalmazniuk kell az összes dimenziót. Ez nem egy könnyű feladat, de megvalósítható. Azt a pénzt, ami a kibővüléssel együtt érkezik az igazságos átmenet alapból. Ezzel kell kiegészíteni a nemzeti forrásokat. Tehát az igazságos átmenet alapot kell kombinálni a nemzeti borítékokkal, a regionális alappal és a szociális alappal együtt. Ez a stratégia azon a szokásos stratégián alapul, amit a kohéziós politikában is meg szoktunk valósítani. Ez támogatja a munkavállalók átképzését, a gazdaság diverzifikálását, ösztönzi a kis- és középvállalkozásokat, valószínűleg új tevékenységek jelennek majd meg az egyetemek kezdeményezésére. Ezek tehát különböző elemek. Ezzel kinyitjuk az ajtót prioritást biztosítunk az EU Investhez. Velük lehet egyeztetni projektekről, például az iparágak átstruktúrálásáról, technológiaváltásról, vagy más infrastruktúrák használatáról. Még más régiókkal is lehet kapcsolatokat kialakítani. Ez segíteni fog a növekedésben. A helyzetnek megfelelően kell tehát a megoldást kidolgozni. Különösen az állami infrastruktúra és más kölcsönök esetében segíthet ez az eszköz, amit az Európai Beruházási Bank támogat. Tehát a kritikus régiókra kell koncentrálni, egy minimum dimenziót kell meghatározni ahhoz, hogy ez a terv használható legyen utána kell belemennünk a részletekbe és meghatározni azt, hogy hova akarunk eljutni, melyek a sarokpontjai a regionális fejlesztésnek. Nagyon sokszor alulról szerveződő kezdeményezések lesznek ezek, nem pedig felülről lefelé irányulók. Mi ilyen javaslatokat teszünk, de természetesen ez most az önök, a tagállamok, illetve a régiók feladata, hogy komoly munkát végezzenek a programok részleteivel kapcsolatban. Mert sosem mondtam, hogy ez egy általános megoldás, nem tudom, hogy hogyan kell ezt megoldani, tehát üljünk össze és dolgozzuk ezt ki együtt. Ez lenne az én üzenetem. Köszönöm szépen. Köszönjük. Azzal zárnám a vitának ezt a szakaszát, hogy az Európai Parlamentnek is be kell töltenie a jogalkotói szerepét. A Regi Szakbizottság teljesen készen áll erre. Az első forduló végéhez érkezünk. Szeretném üdvözölni körünkben Eriko Rossit, aki a Toszkán régió elnöke, a szélső és tengermenti régiók szövetségének az alelnöke, és nagyon fontos szerepet tölt be a céljaink elérésében a kohéziós politika területén. Most megadom a szót Enrico Rossi kollégánknak, aki a Toszkán régió elnöke, mielőtt folytatnánk a vitát a többi képviselő hozzászólásával. Parancsoljon! Thank you. I would, I say thank you for this opportunity. Köszönöm ezt a lehetőséget. Nagyon fontos, hogy régiók itt lehessenek. Azt kell elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Ferreira biztos asszony mondott, amikor azt mondta, hogy a kohéziós politikát a regionális társfinanszírozáshoz kell illeszteni, illetve az állami finanszírozáshoz, valamint hozzáigazítani a zöld megállapodáshoz is, és be kell vonni a bankokat, a pénzügyi intézkedéseket egy ilyen komplex politikára van tehát szükség, de Ugyanakkor van néhány aggodalmam is, hiszen hallottuk azt, hogy itt beszélnek új 7,5 milliárdról. Valóban új pénzről van-e szó, vagy azt fogjuk majd látni, hogy a kohéziós politikát vágják meg, ahogy azt a múltban is tették. A mi elnökünk nagyon határozott ezzel kapcsolatban, és úgy véljük, hogy meg kell védeni a kohéziós politikát. Azok az alapok, amelyek a, pénz, a régiókhoz jutnak, azokat ki kell vonni a zöld megállapodás pénzeiből, legyen szó agrárpénzekről, vagy kutatási pénzekről. Ez, ez egy fontos dolog, ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a kohéziós politikát az a veszély fenyegeti, hogy a végén hiányozni fognak az erőforrások. És itt most egy aggodalmat fogalmazok meg, hiszen gyakran használ, halljuk azt, hogy új pénzekről van szó, de mégis honnan jönnek ezek vannak nagy kötelezettségvállalások, amelyek hozzájárulnak a zöld átmenethez, de nem szabad kizárni az európai adóztatásnak a lehetőségét sem. A Monti csoport is kifejezte azt, hogy ezzel lehetne az Európai Unió autonóm és független. Még egy dolgot felvetnék, úgy tűnik, hogy itt most egy határozott harcot kell felvenni a klímaváltozással szemben, de figyelembe kell venni annak kockázatát, hogy alul becsüljük az átmenet következményeit, például a foglalkoztatásra, a munkavilágára. Nem lesz ez olyan egyszerű az átmenet vagy szabályozásra kerül, vagy pedig a globalizációhoz adódva e, egy olyan folyamat lesz, aminek az árát majd a nyugati munkásosztály fizeti meg. E, nagyon sok bánya létezik még Európában, de ott van az autóipar is. Hogyan lehet garantálni egy igazságos átmenetet e, egyik munkahelyről a másikra például? Lesz-e finanszírozva tisztességesen az átképzés, lesznek-e új eszközök? És én szeretném, hogyha a, mi itt a régiókban támogatni tudnánk az önök munkáját. Köszönöm. Erre a felvetésre válaszol a képviselő asszony, biztos asszony. Köszönöm. Önnek teljesen igaza van. Az első dolog, amit felvetett, az valóban arról szól, hogy nagyobb költségvetésre van szükség, és valóban nagyobbra lenne szükség, és új erőforrásokra is. Az Európai Bizottság már most javasolta, hogy a szén adó egy része saját erőforrásnak minősülne. Ezt napirendre kell vetni ezt a vitát. Nem tudom, ön már itt volt-e akkor, amikor én ezt említettem, de az integráció ezen a szintjén és a belső divergenciák jelen mértéke fényében az 1%-os összköltségvetés, amiről ráadásul állandóan vitatkozunk, hogy 1,07 legyen, vagy 1,03, vagy 1,3, de mindenképpen ez egy olyan nagyságrend, ami teljesen aránytalan ahhoz képest, hogy mennyire integrált és mekkora méretű az Európai Unió. Nyilván ez egy olyan dolog, amiről az európaiaknak vitatkozniuk és nagyon őszintén kell hozzáállniuk. Én sem emlékszem nagyon jól Mário Monti javaslatára, arról volt szó akkor, hogy megadóztatjuk a pénzügyi ágazatot, megadóztatjuk a műanyagot, nagyon sok hipotézis elhangzott akkor, illetve ezzel kapcsolatban, de még hogyha nagyobb lenne is a költségvetés, akkor is be kellene vonni a magántőkét. A második felvetéséről már szintén beszéltem, Európa szerepe a globalizált világban, és az, hogy hogyan tudjuk oly módon szabályozni ezt az átmenetet, hogy ne veszítsük el a munkahelyeket, amikor kiszervezésre kerülnek a, a szennyező iparágak. Ezzel a kereskedelmi politikának kell foglalkoznia, és én mindig is azt mondtam, hogy ágazati benchmarkokra van szükség, amelyeket nemzetközi szinten kellene meghatározni, tehát nem európai standardokkal. Ez egy nagyon részletes munka. Természetesen kell, hogy legyen szénalapú adóztatás, de még hogyha az európai cégek eh, eh, kompromisszum készek is eh, és betartják a szabályokat Európában, külföldi alvállalkozóik, hogyha ezt nem tartják be, akkor egyszerűen exportáljuk a szennyezést is, illetve a munkahelyeket is. Nyilván ehhez egy nagyon részletes megközelítésre van szükség, illetve arra, hogy Európa fontos szerepet játszon a globalizált világban, azért, hogy ne exportáljuk jó szántékkal ugyan a szennyezést és a munkahelyeket. Ez engem is nagyon aggaszt, le kell ülni és ebből kihozni a legtöbbet az egész bolygó hasznára, és nem csak az európaiak hasznára. Merci. Köszönöm. még mintegy 15-en kértek szót, tehát eh, itt most eh, mindenkitől azt kérem, hogy fogja vissza magát egy kicsit, és röviden tegye fel a kérdését. Pedro Márquez eh, kollégának adjuk meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok beszélni, mert ez az anyanyelvem. Um- Kedves biztos asszony, Nagyon örülök annak, hogy együtt kezdhetünk dolgozni ezen, és hogy a következő öt évben együtt fogunk dolgozni. Az, hogy mennyit működik együtt egy biztos a parlamenttel, az egyenes jelzője annak, hogy mennyire leszünk sikeresek. Ahogy Constance Grell is mondta, az átmenet problémás lehet. Egyes tagállamoknak a 2020 utáni időszakra finanszírozásai gondjai voltak az átmenettel. Várjuk a megoldást arra, hogy a tanács blokkolja az egyeztetéseket a többéves pénzügyi keretről. Az európai átmenet alapra szeretnék most kitérni. A Green Deal-ben konkrét javaslatok szerepelnek a finanszírozásra vonatkozóan. A friss pénz gondolata is szerepel benne, ennek mi örülünk, de ahogy azt a legkülső és tenger menti régiók alelnök is elmondta, én is egyetértek az ő aggájaival. Garanciára van szükségünk a friss pénzre vonatkozóan tudnunk kell, hogy a regionális javaslaton felül még további pénzösszegekről van szó. És még mindig nem hallottuk a tanácstól azt, hogy ők beleegyeznek abba, hogy a bizottság javaslata alapján tárgyaljanak. Ha ezt ők még nem mondták ki, akkor nem beszélhetünk a friss pénzekről, ugyanis ennek a bizottság által javasolt összegen felül kell érkeznie amikor az új pénzügyi keretet elfogadjuk, akkor új saját forrásokat kell ehhez csoportosítani. Ahogy megállapodtunk például a széndiokszid adójában, ez teszi majd lehetővé számunkra az, hogy valóban friss pénzről beszéljünk. Ugyanakkor, ha nem kapjuk meg ezt a biztosítékot, akkor hiába van kommunikációs politikánk, hiába beszélünk friss pénzekről, a éves pénzügyi keret alul, alul marad majd az ambícióinkhoz képest, és az csak frusztrációt fog okozni a kohéziós politika területén. Hadd mondjak még valamit. Ha megnézzük a bizottság javaslatait, akkor láthatjuk, hogy nagyon sok pozitív pont van ezekben. De találtam valami nagyon nyugtalanítót is. Hatalmas bürokrácia övezi ezeknek a programoknak némelyikét, és az is aggasztó, hogy a bizottságtól érkező technikai szolgáltatások, az átmeneti programok hogyan jöhetnek létre, amikor ez egy megosztott kompetencia lenne. A régióknak ki kell alakítaniuk a saját szakpolitikájukat, és csak akkor fordulnának a bizottsághoz, amikor erre szükségük van. A régiók maguk is jó programokat alakítottak ki a megosztott kompetencia keretében, tehát mi szükség van egy központosított szolgálatra, amikor a régiók ismerik saját magukat jobban. Szeretném tudni, hogy mi rejtőzik e mögött a javaslat mögött. Végül pedig szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az igazságos átmenet alapot az átmen, igazságos átmenet mechanizmusához kötni. Hatalmas hatással járhat ez az átalakulóban lévő régiókra, különösen a legszegényebb régiókra. Nekik szükségük van erre az alapra, és náluk a legmagasabbak a kockázatok is a magánfinanszírozás területén. A magántőke ugyanis a könnyű jövedelem felé mozdul, tehát alacsonyabb kockázatú projektekbe fektetne. Tehát előfordulhat, hogy ezt a finanszírozást nem lehet majd felhasználni ezekben a régiókban, ahol azokra legnagyobb szükség lenne. Köszönjük szépen! Dimitris Papadimulis következik, az Európai Parlament alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Korábbi kollégánkat szeretném itt köszönteni. Eliza Ferreira, barátunk itt. Üdvözlöm Önt itt a szabizottságban. Emlékszem a meghallgatásáról egy mondatra. Akkor járt nálunk, mielőtt még megerősítették volna a bizottságot, azt mondta, hogy ön azon lesz a bizottságon belül, hogy a lehető legmagasabb költségvetés lehessen elérni, és pontosan erről van szó. Az Európai Bizottság javaslata alapján nem lehet azokat a célokat elérni, amiket a bizottság maga elé tűzött ki. Ez nagy mértékben eltér attól, amit mi itt az Európai Parlamentben nagy többséggel követelünk, és a tanács ehhez szemben nagy csökkentéseket vár el. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem elegendő ahhoz, hogy a kohéziós politikát jelenlegi formájában folytathassuk. Persze mindig jó akarattal van kikövezve az út, de kell egy megfelelő javaslat. A következő támogatási időszakra 11%-os csökkentést írnak elő a kohéziós politika számára. A többi alapoknál, például a regionális fejlesztési alapnál 7%-os csökkentést akarnak. Tehát milyen céljuk van akkor? Mit tehetünk mi azért, hogy azt a víziót, amit ön is elmondott a meghallgatásakor, az sikerüljön megvalósítani, és csökkentsük a különbséget a különböző régiók között, amelyek egyébként az utóbbi időben növekedtek. Önnek volt egy javaslata a méltányos atrakotási alapra, azt mondta, ez friss pénzek kellenek. Úgy gondolom, hogy 30 milliárd volt az eredeti javaslat, ön meghatározott a régiók számára trémokat, a méltányos átalakítás tekintetében. Gondolta-e arra, hogy nagyon fontos faktorokat is be kell venni ebbe, például az adott régió munkaerő, munkanélküliségi arányát, például ez Görögországban magas, vagy azok életkorra, akiket érint a munkanélküliség annak érdekében, hogy egy szociálisan megfelelő átalakítás lehessen. Köszönöm szépen, elnök úr, spanyolul fogok beszélni. Köszönöm, biztos asszony, hogy itt van velünk. Először egy apró gondolatot osztanék meg, utána pedig lesz egy konkrét kérdésem. Ön azt mondta, hogy a régi politikát magunk mögött kell hagynunk, de az igazság az, hogy a régi kohéziós politika és regionális politika a polgárok számára ismert, ezt könnyű volt láthatóvá tenni és kommunikálni a polgárokkal. Az az igazság, hogy az a közvélemény, hogy rengeteg pénzt költenek el, ami az, az állampolgárok adójából származik. Ennek a költségvetésnek a bővítése nehéz olyankor, amikor nem látják a polgárok, hogy ennek mi a valós hatása konkrét dolgokra van szükség, amelyek érintik a polgárokat. Például a kis és középvállalkozások fejlesztésének támogatása például egy jó intézkedés lenne, vagy egy olyan intézkedés, ami Spanyolországban nagyon népszerű volt. 90 nap alatt lehetett finanszírozást kapni a vállalkozások fejlesztésének valódi hatása van Spanyolországban és lehetne Európában is. Tehát egy látható, konkrét eszközökre támaszkodó politikára lenne szükség. Az igazságos átmenet alapról szóló vitának is ez volt a középpontjában, tehát most nem untatnám ön tovább ezzel, hiszen erről már sokat beszéltünk akkor. Köszönjük szépen. Pascal Arimon. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, szeretnék önnek sok sikert kívánni 2020-ra. Az ön területén nagyon remélem, hogy a, az egyenlege nullán lesz. hogyha a hónap végén a számok nem stimmelnek, akkor mindegy az, hogy a jogi érvelés jó-e vagy nem. Nem akarok most arra kisztérni, hogy a tanács nagyon szépen beszél, és mindig arról beszél, hogy a Green Deal-re szükség van, de ehhez kell pénz is, ehhez pénzt kellene felszabadítani, vagy átcsoportosítani, mindenképpen pénz kell ehhez egyre inkább meg vagyok arról győződve, hogyha bank lenne a klíma, már rég megmentettük volna. Szerintem energikusabbnak kéne lennünk, konkrétabbnak kellene lennünk, és ez a kohéziós politikában kezdődik ez, hiszen a kohéziós politika része a Green Dealnek. Hogyha hagyjuk azt, hogy a tanács ezeket a dolgokat 2020 végére elhalassza, akkor nem csak nekünk, magunknak ártunk, vagy a bizottságnak, amelyet én úgy láttam, hogy a mi oldalunkon árt, hanem főként a, ezen politika több ezer felhasználójának ártunk, és hogyha a helyzet rosszabb lesz, akkor pont az lesz a vége, amit a tanács akar, Sok mindent elmondtak már a kollégáim, ezért csak három konkrét kérdésem van. A kohéziós politikának az is gondja jelenleg, hogy a lehívási kvóta eléggé rossz, nem elég gyorsan hívják le a pénzeket, hogyha a tanácsot meg akarjuk arról ö, győzni, hogy legyen még több pénz, akkor pontosan ezekre a lehívási kvótákra kellene hivatkoznunk. Ez kötődik ahhoz a kérdéshez is, hogy a jövőeli eh, GTF-ben mi lesz a helyzet, hogy gyorsan le lehessen majd ezt eh, hívni. Lehet, hogy eh, lehetne a hibáinkból tanulnunk. A harmadik kérdésem technikai jellegű, ez a méltányos adalkotási alapra vonatkozik. A bizottság itt azt javasolta, hogy vegyenek vegyünk ki ebből olyan dolgokat, amelyek nem felelnek meg a Green Deal-nek, mint például a foszilis erőforrásokat, ez igaz is, de itt van még a gáz infrastruktúra is, ami, amit kizárunk ezáltal. Hogyha átalakítást akarunk, akkor szükség lesz a hidrogénre, ez nagyon fontos anyag lesz, és ehhez kell egy infrastruktúra, hogy ezt a hidrogént valahogy lehessen szállítani, és itt a gáz infrastruktúra használható lenne, át lehetne alakítani ezt a gáz infrastruktúrát, ehhez pénz kell, tehát nem annyira jó, hogyha ezt a fajta struktúrát kizárjuk ebből a pénzből. Kíváncsi vagyok az ön véleményére, hogy miért így tették ezt. Merci beaucoup, Pascal. Köszönjük szépen. Nagyon szépen alakul ez a vita. Most a zöldek nevében Rupé kolléga következik. Oui. Si je peux. Merci. Euh. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Korzikáról jöttem, és azok közé tartozom, akiket nagyon aggaszt a szigetek helyzete. Eddig lehetőség volt arra, hogy egy ö, ö, konkrét ö, ö, földrajzi helyzetre ö, szabjunk programokat. Az ökológiai átállás azokon a területeken, amelyek a leginkább függenek a széndiokszid kibocsátást okozó iparágaktól. Szeretném kérdezni, hogy meg fogja hallgatni az érveinket, és jobban oda fog figyelni a szigetekre. A második kérdésem az az állásfoglalás, amelyet az Európai Parlament megszavazott, a régiók közvetlen részvételét nem tette lehetővé. Ez engem megdöbbentett, mert ez egy nagy vita volt Európa jövőjéről. A bizottság szeretné-e, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciában minden régió részt vehessen? Köszönjük szépen, François. Moszka kollégái a szó. Ha még itt van a teremben. Przepraszam bardzo, Możdanowska. Możdanowska a nevem, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos asszony, szeretnék gratulálni önnek, és nagyon nehéz lesz költségvetési szempontból az az év, hiszen meg kell védenünk a kohéziós politikát, a partnerséget. Úgy gondolom, hogy küzdenünk kell mindenképpen a kohéziós politika mellett, illetve az átalakítási alap mellett nagyon fontos ez számunkra, hiszen nagyon nagy klíma kihívások elét állunk, ezzel mindannyian egyetértünk, de nagyon sok kérdés van még, amely érzékeny, például az alap mennyisége, az irányultsága, a finanszírozás. Szeretnék feltenni egy kérdést, amit már az előttem szólók is feltettek, ez a tanácsra vonatkozna, illetve a klíma célokra de önhöz is kötődik ez, hiszen különböző kiinduló pontjai vannak az országoknak, és szükség lesz egy energiamixra. Biztos asszony, kíváncsi vagyok arra, hogy miért korlátozzák a regionális fejlesztési alapból, az átalakítási alapból a gázhoz való hozzáférés. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük szépen! Az én nevemet is gyakran eltorzítják, úgyhogy elnézést kérek, pontosan tudom, ez milyen érzés. Buda kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Köszönöm mindazt, amit elmondott. Úgy gondolom, nagyon helyesen rámutatott számos problémára, különösen a pénz problémára. Egyfajta kétszínű hozzáállásról szeretnék most beszélni a kormányok részéről, akik többet szeretnének tenni kevesebb pénzből. Ez igaz, hogy sem a közös mezőgazdasági politika, sem pedig a kohéziós politika céljait nem tudjuk úgy elérni, hogy kevesebb pénzt teszünk bele, viszont még több nyomást helyezünk a gazdákra és a más gazdasági szereplőkre. Egy nagyon súlyos jelenségre szeretném felhívni az ön figyelmét, ami főleg Kelet-Európában és az én hazámban, Romániában történik, ez pedig a tömeges migráció. Ez a kohéziós politika megvalósításához közvetlenül kapcsolódik, illetve annak a hatékonyságához. Kérem, higgye el nekem, hogy egy anélkül, hogy valóban egyszerűsítenénk mind a KKV-k, mint pedig a helyi hatóságok, önkormányzatok helyzetét, amely jó munkahelyekhez vezethetne, valamint az infrastruktúra fejlesztéséhez. Tehát ha ezek nem történnek meg, akkor az embereket nem lehet ezekben a régiókban tartani. Tíz év múlva egész területek fogják elveszteni a lakosságukat Kelet-Európában. Ezért hangsúlyoznám én annyira az egyszerűsítést. Egy másik jelentős probléma, amivel Kelet-Európában találkozunk, az az, hogy munkaerőhiány van. Nemrég beszéltem a román európai alapokért felelős miniszterrel, és megkérdeztem, milyen problémákkal szembesülnek. Ő azt mondta, a legnagyobb probléma, amit jelenleg tapasztalnak az, hogy azok a cégek, amelyek európai alapokat, pénzügyök, pénzösszegeket használnak, nem találnak elég munkaerőt, akiket felvehetnének, és hogy felhasználhassák azt a pénzt, amit az Európai Uniótól kaptak. Ez nem csak Romániában probléma, hanem például Spanyolországban is. Talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy az Európai Unión kívülről kellene munkaerőt behoznunk, mert én nem látok erre más megoldást. Zárásként hadd térjek ki a fosszilis tüzelőanyagokra. Kedves kollégák, természetesen jól hangzik az, hogy bezárjuk az összes bányát és alternatív energiaforrásokat használunk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy vannak olyan területek, ahol csak egy iparág működik, nem beszélhetünk arról, hogy a következő 20-30 évben bezárnánk a bányákat, ugyanis nincs alternatíva. Talán azzal kellene kezdenünk, hogy tisztább technológiákat és jobb szűrőket fejlesztünk ki, ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hogy más megoldást alkalmazunk. Van egy kérdésem a munkaerőhiány kapcsolatban. Mit gondol ön, hogyan lehetne ezt megoldani? Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Susanna Szoli Perez kért szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm önt, biztos asszony. Az igazságos átmenet alapról szeretném önt kérdezni, mert szerintem ez létfontosságú a régiók megsegítésében, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentésében. De aggaszt engem az, hogy a pénzösszegek elosztása hogyan befolyásolja majd azokat a régiókat, amelyek már erőfeszítést tettek, és pénzt fektettek abba, hogy csökkentsék a széndiokszid kibocsátást. Nézzük például Spanyolországot. Mi bezártuk a szénbányákat, a, legutóbbi, a legutolsó hőerőműveket, amelyek szénnel működnek, most zárjuk be, és nagyon jelentős hatása volt ennek a gazdaságra, a foglalkoztatásra és az elnéptelenedésre. Spanyolország a, az igazságos átmenet szempontjából az egyik legrosszabb helyzetben lévő ország. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy figyelembe veszik-e azokat a régiókat, amelyek nagyon sok munkahelyet vesztettek el, és már megtették ezt az átállást. A mechanizmussal kapcsolatban az meglepő számomra, hogy a pénzösszegek kiutalása nem kötődik a célok eléréséhez. A pénzösszegek kiutalása, illetve a célok teljesítése között kellene, hogy legyen egy kapcsolat. Megfosztják-e azokat a tagállamokat a finanszírozástól, amelyek sokkal ambiciózusabbak, de esetleg nem érik el a célokat, holott pont ezek az országok ösztönöznék a többieket is arra, hogy nagyra törőbbek legyenek. A regionális fejlesztési alapról is szeretnék beszélni. Szükségünk van a többéves pénzügyi keret mielőbbi elfogadására, mert ezen alap nélkül nem tudunk előrelépni. A régiók enélkül nem tudják elkészíteni az operatív terveiket, ez pedig hatással lesz a KKV-kra. Egész ágazatok függenek ettől a finanszírozástól. Azt szeretném önnek mondani, hogy kérem hasonló, de szükségünk van rá, hogy ezt a több éves pénzügyi keretet elfogadjuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, Rosa D'Amato. Grazie, Presidente. Grazie, Commissaria. Ben, bentornata. Köszönöm, biztos asszony, örülünk, hogy eh, itt van gyakorlatilag ugyanazokat a kérdéseket is föltehetném, mint a többi kollega, az a három pillér, ami a, az igazságos átmeneti alapot támasztja, konkrétan az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt ösztönözni, aktiválni. Ugye szó van egy karbontaxról, illetve Eh, arról is, hogy az emissziókereskedelmi rendszert eh, oly módon lehetne feldolgozni, eh, fel, felfuttatni, amit a WWF is javasolt, és ez jelentős pénzt hozna, illetve a deficit számítás a zöld beruházásoknál megváltozhatna. Azt gondolom, hogy ez méltányos és igazságos világos lenne. Emellett mi az, ami finanszírozza ezt az alapot? A gáz gyakorlatilag a gáz még mindig egy foszilis üzemanyag, ami továbbra is, ami szintén klímaváltozáshoz vezet. Nem akarjuk finanszírozni a szén erőműveket, vagy a gázszállítást, miközben tudjuk, hogy gázvezetékek építésére rendelkezésre állt a múltban ilyen, film, ilyen pénz. Nem szeretnénk, hogyha az EU adófizetők pénze erre menne, ehelyett inkább hidrogénre, illetve az energia Unióra, ami ami pedig Tarantót illeti, ahol a legnagyobb acélgyár van Európában. E, ott e, nagyon aggasztó a helyzet, hiszen e, előfordulhat, hogy bezárnak az ilyen gyárak, de ezeket külön meg kell vizsgálni, Eh, hiszen nagy széndiokszid kibocsátása van. Ez egy olyan üzem, amely valóban nagyon szennyező, ugyanakkor legnagyobb szennyezés magukra a munkavállalókra vár, hiszen őket eh, mérgezi leginkább a kibocsátás. Eh, a Szerintem egy másfajta fejlődési modellt kellene eh, támogatni, és itt a leállításra, illetve a rehabilitációra gondolok, és ehhez gazdasági diversifikálásra van szükség. Miért nem tudjuk, tudunk létrehozni egy operatív tervet arra, azokra a déli olasz régiókra, beleértve az acélgyár régióját is, amely különböző értékeléseket is tartalmaznának. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az olyan városok, mint Taranto továbbra is jövő nélkül maradnak. Köszönöm. Most pedig portugál kollégámnak, Álvaro Álvarónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt üdvözölhetem a biztost. A parlament és a kormány nem mindig ért egyet, különböző politikai viták vannak, ez jót tesz a demokráciának. De én itt csak támogatást hallok, biztos asszony. A biztosi kollégiumnak persze szolidárisnak kell lennie, én ezt értem. De reménykedem, még mindig bízok az ön képességeiben, hogy sikerül majd a kollégiumban megvédenie a kohéziós politikát a mi támogatásunkkal, hiszen minden frakció úgy tűnik, hogy egyetért abban, hogy friss pénzre van szükség. Az állampolgárok számára azonban mindez nem eléggé egyértelmű. Több kohéziót, szolidaritást szeretnénk, és um, Európa új alapokat hoz létre ehhez, mint például a méltányos átalakítási alap, erre majd mindjárt visszatérek, de Ezután megbüntetik azokat a régiókat pénzügyileg, amelyeknek leginkább szüksége lenne a támogatásra. Én ezt nem értem. Vannak gazdag országok, ezek többet kapnak, és ezt nem értem. ez sem igazán a kohéziót szolgálja. Hadd mondjak még valamit a méltányos átalakítási alapról. Én úgy vélem, hogy ismerjük a történelmünket, azt akarjuk, hogy Európának éllovas szerepe, legyen. Én ezt teljes mértékben támogatom, a biztos asszony is elmondta azt, de nem lehet ezt is akarni, és ugyanakkor nem átgondolni azt, hogy milyen régióink vannak. Gondolni kell minden régióra, a lemaradt régiókra is. Jónak tartom azt, hogy lassanként bizonyos dolgokat feladunk, de el kell kerülni a szociális problémákat is. Nagyon fontos az, hogy a szén régiókat kevésbé tegyük függővé, de Európáról van szó, például Portugáliában, de máshol is vannak olyan régiók, amelyek nem régiók, de ahol mégis nagy problémák vannak, például a lakosság csökkenése, vagy ahol új gazdasági ösztönzésre van szükség. Hiszen ezt nem biztos, hogy az európai állampolgárok ezt igazságosnak tartják majd. Itt az á, méltányos átállásról van szó, ebben az alapban gondolni kell azokra a régiókra is, amelyek nem régiók. Köszönjük szépen, már nincsen sok időnk. Úgyhogy azt kérném mindenkitől, hogy próbáljon meg tömören fogalmazni, hogy a biztos asszony válaszolhasson erre a rengeteg kérdésre, amit föltettek a kollégák. Most Krisztof következik. Elnök asszony, a regionális politika célja gazdasági szempontból javítsuk az emberek helyzetét. Beszélt arról, hogy választani fognak majd olyan régiókat, amelyek a leggyengébbek. Lengyelországban ismeri a régiókat, különböző országban különbözők a régiók, főként keleten, Lengyelországban az elmúlt öt évben volt egy kohéziós program. Kíváncsi vagyok arra, hogy a lengyel keleti régiókban, amely az egyik legszegényebb területe Európában, lesz-e támogatási program ezen területen, amelyekkel a különböző mutatókat lehetne javítani, amelyek fel vannak véve az operatív programokban. Kíváncsi vagyok még egy dologra, a, méltányos átalakítási programra is, és hogy felveszik -e ezeket a régeket ebbe a programba. Ahol. Köszönjük szépen. Isabella Klock következik. Merci d'être brève. Pani komisz biztos asszony, tisztelt elnök úr, természetesen. Nagyon sok kérdés volt, nem akarom ezeket megismételni, de mégis kíváncsi vagyok arra, hogy honnan lesz pénz mind erre. Konkrétan kérdezem ezt, mert természetesen a Green Deal az egy óriási program, amelyekkel klímacélokat akarunk végrehajtani, másrésztről viszont tudjuk azt, hogy mi történik más kontinenseken. Néhány tényt hadd mondjak el, amelyet az Energia Monitorozási Szervezet mondott el. Áprilisáig ennek az évnek Kínában 40%-kal eh, nőtt a eh, szánnermök aránya, viszont másrészt eh, csökkent világszente. Semmi nem mutat arra, hogy a következő években bármi változna ezen statisztikák esetében, tehát Kínában főként a szénre támaszkodnak az erőnök esetében, hogyan lehet csökkenteni így, um, hogyan um, hat ki a mi erőfeszítésünk mindenre. Úgy gondolom, hogy felelős döntést kell hoznunk. Én Lengyelországból származok, mi egyfajta energiamixet szeretnénk. Kíváncsi vagyok arra, hogy ebbe hova fog beavatkozni ez a, az új alap. igazából ezzel lehet, hogy megkerülik az a szerződéseket. Örülök annak, hogy az alaparányát növelni kívánják, de azt kérném mindenképpen, hogy vegyék figyelembe az egyes specifikus jellemzőit az országoknak. Lengyelország nem képes arra, hogy 2050-re klímasemlegességet érjen el. Kérem, hogy vegyék ezt figyelembe, ezen pénzügyi eszköz esetében is. Merci beaucoup. Köszönjük. Cseh Katalin következik. Yeah. Thank you very much. Uh, I will be brief. Uh, Commissioner, uh, Röviden teszem fel a kérdést. Biztos asszony, ön volt a múltkor, aki megerősítette azt, hogy az igazságos átmenet alapra is alkalmazzák majd a jogállamisági kondicionalitást, amiről igen keveset tudunk. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy ennek milyen részletei ismerhetőek meg. Ön biztos jelölként azt mondta, hogy a jogállamisági mechanizmus ne hasson ki egyes egyes kezdvezményezetekre, mivel ők nem felelősek a jogállamiságért. Én azt gondolom magyarként, hogy ez így nagyon helyes, hiszen az EU polgárok ezeknek nem elkövetője, nem áldozatai ezeknek a jogsértéseknek. Ugyanakkor szeretném, hogyha ezt a mechanizmust most tisztázná, amit a bizottság javasol, annak érdekében, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a kedvezményezettek ne károsodjanak, miközben az alapokat ténylegesen ellenőrizzék, illetve megadályozzák azoknak család felhasználását. Köszönöm. Krű kollega is kért szót az ECR-től. Panie Przewodniczący, Pani Komisz. Elnök úr, biztos asszony, természetes az, hogy nagyon fontos ilyen ambiciózus célokat végrehajtanunk, amit az Európai Bizottság javasol, de ehhez valós elemzésre van szükség ezzel kapcsolatos a kérdésem is. Reálisan mennyibe fog kerülni majd az energia átállás, milyen társadalmi gazdasági mozatai lesznek ennek. Gondolni kell az emberekre is, az, nem szabad, hogy az energia ára a, nagymetében növekedjen. Tudjuk azt is, hogy óriási szükségletek vannak. Nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyék az energia mixet, is. Az Európai Bizottság szerint a klímacélok elérése 2030-ig évenkénti, évenkénti 180 milliós befektetésre lesz szükség Európában. 7,5 milliárdot javasoltak az átalakítási alapban, ez elég nevetségesnek tűnik. 100 milliárd beruházást javasolnak. egy szükség lesz magánbefektetésre is. Az ilyenfajta számoknál felmerül a kérdés, hogy milyen fajta igazi céljai vannak itt az Európai Bizottságnak. A nagyon biztosabb annál, hogy az energiaváltás mellett nem inkább egy energiakatasztrófát fogunk-e e, elérni. Remélhetőleg nem e, fogunk a nemzetközi cégektől e, függeni. Nagyon fontos az, hogy ne az olyan ország, mint Lengyelország lássák ennek a globális kárát. Merci beaucoup. Köszönjük. A szocialisták nevében Kutazsák kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm eh, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Még mindig emlékszem a meghallgatására itt a parlamentben. És akkor azt mondta, hogy egyetlen régiót sem hagyunk hátra. A kollégák említették az igazságos átmenet alapot. Egy ezzel kapcsolatos fontos dolgot szeretnék mondani. Talán ön is tudja, hogy a szakbizottságunkban hamarosan egy saját kezdeményezésű véleményen fogunk dolgozni a kohéziós politika gender dimenziójával kapcsolatban. A nemek közti egyenlőség és a mainstreaming nagyon fontos számunkra. A Regi Szakbizottság néhány hónappal ezelőtt egy jelentést készített, amely kimondta, hogy konkrétabb eszközökre lenne szükség az összes szakpolitikai szereplő részéről. Ennek fényében szeretném megkérdezni önt, hogy melyek voltak az első lépései ebbe az irányba, Ön mit gondol a jövőről, hogyan állnak a tárgyalások a 2021-27-es kohéziós politika kereteiről, figyelembe veszik -e ezt a dimenziót, és ha már az európai szemeszterről beszéltünk, az egyes ország specifikus ajánlások a nők munkaerőpiaci részvételére és a gyermekfelvigyázásra koncentrálnak, de ez a téma eddig soha nem kapta meg azt a figyelmet, amit érdemel. Gondolkodott-e azon, hogy az európai szemeszter keretét némi, némileg módosítani kéne, hogy a nemek közti egyenlőséget is magában foglalja ezt. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Még hárman kértek szót, és most lezárjuk a listát. Először is Conté kolléga, utána Messre Martin, végül pedig Garcia Munoz kolléga. Itt le fogjuk zárni a listát. Parancsoljon! Buongiorno, commissario. Mindenkinek jó napot kívánok, önnek is biztos úr. A különösen fontos, eh, hogy eh, foglalkozzunk azokkal a kihívásokkal, amelyek eh, az európai politikát 2020 után jellemezni fogják ezek a programok eddig nagy, hatány, nagy pozitív hatásokkal jártak. Ezt ássa alá az Európai Bizottság a javaslatával, a 2021-27-es MFF javaslata, amely a kohéziós politikát és a regionális politikát hozza hátrányba figyelembe kell venni az előjogait a helyi és regionális hatóságoknak, illetve azt, hogy ezek a régiók és a polgárok, akik hasznot húznak ebből a politikából, Olaszország elveszítene bizonyos transfereket, és finanszírozási problémák is lennének a társfinanszírozott programokban, különös tekintettel az Interreg programokra, amelyeknek én vagyok a az árnyék előadója konkrétan megkérdőjeleződne, holott ezek határon átnyúló interregionális programok, amelyek különösen fontosak. Én a Friule Venecia, Giulia Venecia tartományt képviselem, és számunkra az Interreg lehetővé tette a szomszédokkal való együttműködés, több tucat projekt hozott jó eredményt, hozzáadott értéket a határmenti régiókban. Ezt folytatni kell. A pénz visszanyesések nem megfelelőek. A kérdésem az, hogy a bizottság az Interreg programot megfelelően akarja finanszírozni. Köszönöm. Messze Mártin képviselő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm biztos asszony, hogy itt van velünk, és hogy ennyire érdekli ez az eszmecsere. Azt gondolom, ez is mutatja, hogy mennyire foglalkoztat minket ez a téma, és hogy mennyire aggódunk. Szeretnék tudni, hogy milyen feltételek mellett lehet majd hozzáférni ezekhez az alapokhoz, és hogy hogyan tudják majd ezeket felhasználni a régiók arra, hogy megbírkozzanak a kihívásokkal. Hatalmas a kihívás előttünk, nagyon sok régiónak nehéz a helyzete, Lehetne a részünkről például egy egyszerűsítés, akár valamilyen segítség, hogy hozzá tudjanak férni az európai forrásokhoz. Rengeteg kérdést teszünk most fel, számos kérdés nincs még tisztázva. Ezeken a témákon el kellene gondolkodni, mert a kohéziós politikára szükség van, a régiók számára meg kell könnyíteni azt, hogy hozzáférhessenek a forrásokhoz. Most már vannak eszközénk arra, hogy megbirkozunk a kihívásokkal. Az elnéptelenedés egy olyan probléma, amit többen említettek, de amit mindenképpen a bizottság napi rendjére kellene tűzni. Az egyszerűsítésre nagyon nagy szükség van az egyes országokban biztos, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség horizontális szinten is áthatja a kohézió az összes európai politikát, akár csak a Green Deal. Az összes régióban és az összes tagállamban más a helyzet. Mások a nehézségek, másra fogják felhasználni a forrásokat is. Friss forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy a Green Deal-t meg tudjuk valósítani. Konkrétan az igazságos átmenet alapról beszélve, az én hazám esetében, Spanyolországban vannak olyan bányászatra támaszkodó régiók, amelyek már hatékonyan megtették a magukét. Azt gondoljuk, hogy továbbra is kapniuk kell ezt a támogatást. Csak egy nagyon rövid példát mondanék. Volt, voltam a, nemrég egy olyan városban, ahol már öt éve bezárták a, a bányát, és a, a finomítógat feldolgozó üzemeket úgy szintén. Öt évvel később még mindig 20% fölötti ennek a, az iparágnak az aránya. Egyértelmű, hogy még nem sikerült lezárni ezt a kört. Az igazságos átmenet esetében nagyon hosszú távú támogatásra van szükség. Szerettem volna az ön szándékait megtudni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Merci pour votre... Köszönjük ezt a nagyon rövid kérdést. Garcia Munoz kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Én korábban feliratkoztam a listára, úgy tűnik, hogy ezzel volt valami probléma, tehát köszönöm, hogy mégis hozzáadott. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy itt van. A fenntartható beruházásra szánt 1 milliárd eurót nagyon jól fogadták, de az igazságos átmenet alap ezen kívül is szükséges ahhoz, hogy az átállás által leginkább sújtott régiókat, régióknak segítsünk, és Aragónia, ahonnan én érkeztem, különösen érintett. Az energetikai átállás igen nehéz és komoly hatása van. Ahogy a biztos asszony mondta, a gazdasági és szociális helyzetet is figyelembe kell venni, mert itt nagyon messzire vezethetnek a következmények. 4000 ember megélhetése függ az én városomban a szén kitermeléstől, nem csak a bányászattól, hanem a kapcsoltiparágaktól is. Vannak olyan régiók, amelyek már megtették a magukét, és már átmenetben vannak, ahogy azt a kollégáim is mondták. Minőségi munkahelyekre van szükség. Az erőművek bezárásakor sokszor áttelepülést kínálnak az érintetteknek, és ezért egyes területek kiürülhetnek. Amit a biztos asszony megemlített, az csak súlyosbíthatja ezt a helyzetet, mert a szociális és a kohéziós alapban szerintem tükröződnie kéne a demográfia kritériumnak is. Az a kérdésem, hogy ez a biztos asszony szerint megvalósítható-e. Köszönöm. Merci beaucoup. Nous, nous arrivons. Köszönöm. Most lassan a végéhez érünk ennek a kvíznek. E, ennek a kérdezősnek. Euh, ennek a kérdés sorozatnak nagyon sok kérdést kapott. Önnek körülbelül 15 perce van arra, hogy válaszoljon erre az összes felvetésre. Azt azért el kell mondani, hogy korábbi válaszok már részben megfeleltek ezekre a kérdésekre is. Ehm, érdemes talán azokra kitérni, amelyek eh, eddig nem hangzottak el, de természetesen ön úgy válaszol, ahogy kíván. Át is adom önnek a szót 15-20 perc. Merci bien. Um, I think uh, I will sum up Köszönöm. E, én csoportosítani fogom a kérdéseket, és e, ezekre válaszolok, ami a friss pénzt illeti. E, erről többen beszéltek. A bizottság szerepe az az, hogy javaslatokat tegyen, és a társ eh, jogalkotók döntenek. A bizottság javaslata ahogy ezt már mondtam, az volt, hogy garantáljuk azt, hogy friss pénzek érkeznek, 7,5 milliárd, ez friss pénz, ami több, mint a 4,8 milliárd, amiről a parlament korábban beszélt. Ez olyan új pénz, ami az Európai Bizottság kohéziós politikás pénzein túlmegy 2018-as javaslatunkhoz képest plusz 7,5 milliárd, de semmiképpen nem a bizottság térfelén van már a labda, hanem a társjogalkotókén, és lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra, hogy azok elfogadják a parlament javaslatát. Én azt ígértem, hogy a maximumért kiállok, harcolok, és ezt meg is teszem, a rendelet tervezetből is nyilvánvaló, hogy ez plusz pénz, de már nem a mi térfelünkön van a labda, hanem a társjogalkotókén. Én úgy gondolom, hogy betartottam az ígéretemet, Dimitri is beszélt erről, szerintem ez elég nyilvánvaló. Ami pedig Pedro Márkes kérdését illeti, a, az alapok közti átmenet kérdése ebben a vonatkozásban azt kell garantálni, hogy ne csökkenjen a nyomás a tanácson akkor, amikor véglegesítjük az MFF-t. Nyilván Itt fennáll a veszélye annak, hogy további instabilitások keletkeznek. De a kérdés arról is szólt, hogy a bankképes projekteket hogy lehet megvalósítani a nagyobb kockázatú régiókban. Erről a Beruházási Bank is ezzel már többet foglalkozott. A kockázat csökkentés eszköze egy olyan téma, amivel a bizottságban már többször foglalkoztunk. A cél a következő, az igazságos átmenet alapban szeretnénk utat nyitni ilyen jellegű projektek garantálásához is, tehát legyenek garanciák, amelyekkel ez a probléma kezelhető. Ezt együtt kell csinálni az Európai Beruházási Bankkal. Nyilván ezt, eh, ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Nekem az a benyomásom, hogy ehm, nagyobb láthatóságot kell bizonyítani a fellépésünknek. Miembros. De nyilvánosan is el kell mondani, hogy mit csinálunk, hogy mik a konkrét lépések, a strukturális lépések területén, hogy az egyszerű emberek is mozgosíthatók legyenek, támogassák azt, hogy történjen valami. Hogyha egy elméleti vitáról beszélünk 1,07 vagy 1,03, azt senki nem érti. El kell menni a terepre, és meg kell mondani az embereknek, hogy mit tettünk a kohéziós alap segítségével. Ezt a munkát senki nem tudja jobban elvégezni, mint a parlamenti képviselők, akik ismerik a régiót, és láthatóvá tudják azokat tenni. Your question, uh... Ami az önkérdését illeti Pascal úr. Uh, and this question was put by other... És ezt a kérdést egyébként mások is feltették uh, gázzal kapcsolatban. Az igazságos átmenet alap um, célja az, hogy uh, a társadalmi problémákat kezelje, az ipari alap diverzifikálását, a régió gazdasági alapjának sokszínűsítését. Ez tehát nem a gázról szól, a gáz, hogyha értelmes egy regionális tervben, akkor a második pillérből finanszírozható, tehát a EU Invest mechanizmusból, nem pedig az igazságos átmenet mechanizmustól, ból, ugyanis nincs értelme annak, hogy ebből kapjon pénzt, itt háromféle dologból is összeállhat a támogatás hitelből, támogatásból, vagy banki hitelekből. Volt egy másik téma, azt hiszem Buda úr betette fel, hogy egyszerűsíteni kell. Nagyon sok erőfeszítést tettünk arra érdekében, hogy eljárások egyszerűbbek legyenek, meg kell nézni, hogy ezek működnek-e, nyilván ezt a parlament ítéli majd meg. És kaptam még egy portugál kérdést a célokról, hogy nincsenek megfogalmazva világosan. Én, azt gondolom, hogy meg kell, hogy legyenek a tagállamok terveiben, és az, amit egyes régiókban csinálnak, az, annak összhangba kell lennie a nemzeti tervvel. Egész egyszerűen lényegi része a nemzeti tervnek. Légkört kell megváltoztatni, egy másik kérdésben szintén eh, felmerült a gáz, illetve az, hogy eh, hogyan mehet végbe ez az átmenet. Eh, az ETS is felmerült, és az, hogy más alapokat hogyan lehet ebbe a munkába becsatorogni. Álvaro Máró, M. Már olyan dolgokról beszélt, amelyekről én korábban beszéltem. A regionális politika az nem az átmeneti mechanizmusra, vagy az igazságos átmeneti alapra kell, hogy hagyatkozzon, támadkozzon, támaszkodjon. Nyilvánvaló, hogy a hagyományos alapokat is felhasználhatják a régiók. Két lengyel kollega tett fel kérdést. Én jövő héten Lengyelországba látogatok, és majd ott jobban meg tudom vizsgálni a problémákat. Itt egy természetes átmenetről is szó van, és azt szeretnénk, hogy ahogy Görögországban is történt, azt lássuk, hogyha egy cég folyamatosan pénzt veszít, akkor annak az átmenetét támogatni kell, és nem úgy tenni, mint hogyha kénytelen, képesek lennénk leállítani a, az átmenetet, illetve a változásokat. Korábban ugyanez volt a helyzet az acéliparban és a hajógyártásban is. Oly módon kell menedzselni ezt a változást, hogy ne veszítsük el stratégiai autonómiánkat, és nem hozunk létre még nagyobb problémát a munkáltatók számára. Egy percem van még. A nemek közti egyenlőségre nagyon oda fogunk figyelni. Ez a szolgálatokkal való közös munkánk középpontjában van. Nem akartunk azonban egyik részen egyszerűsítést létrehozni, miközben máshol bonyolultabbá válnak a dolgok, a szabályok. Szeretném megköszönni önöknek még egyszer. Sajnos minden kérdésre nem tudtam válaszolni. Tágabb értelemben mégis megfogalmaztam a nézeteimet. Számíthatnak rám, és máskor is nagyon szívesen eljövök önökhöz. Soha nem mondtam azt, hogy ez az átmenet egyszerű lesz. Ezt az átmenetet a lehető legjobb módon mégis menedzselni kell A javaslattal kapcsolatban pedig nagyon kíváncsiak vagyunk az önök véleményére. Köszönöm. Madame la, la commissaire, au nom de... Köszönöm, biztos asszony. A kollégáim nevében szeretném megköszönni önnek a nagyon konkrét válaszokat. A kérdések is elég pontosak voltak. Így kell ezt a nagyon komoly párbeszédet folytatni a szakbizottság és a biztos között. A kérdések gyakorlatilag majdnem mind a, az átmeneti alapról szóltak, ami azt jelenti, hogy az emberek készen vannak, hogy belevágják, bele vessék magukat a jogalkotási munkába ugye korábban elhangzott, én magam is mondtam, hogy az ipari forradalom óta a szén határozza meg az európai gazdaságot, sőt az Európai Unió is a keletkezésének elején a szén és acél közösséggel indult. Nagy örömmel támogatjuk tehát a bizottságnak a javaslatait, de oda fogunk figyelni arra, hogy ezek a javaslatok még jobbak legyenek a módosítókkal. Két percet kérek még a tolmácsoktól, és ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Tanácsban most dőlnek el a dolgok, ezért is döntöttünk úgy a koordinátorokkal, hogy növeljük a nyomást a tanácsra, biztosan is egyetért azzal, hogy a kohéziós politika az nem a múlt politikája, az nem egy ebben az értelemben vett hagyományos politika, a kohéziós politika az a jövő politikája. A Brexit idején még inkább, mint soha szükség van kohézióra. Ez egy politika, amely már meg, igyekezett megfelelni a klímaváltozás kihívásainak, hiszen akkor 40 milliárd eurót szántunk már klímaváltozással kapcsolatos témákra, nem vártuk meg a zöld megállapodást ezzel. Mi magunk most is készen állunk arra, hogy tovább modernizáljuk, tovább egyszerűsítsük, ahogy Buda úr is mondta, ezt a politikát annak érdekében, hogy az értékét, hasznát az emberek jobban lássák. Én a bizottságtól azt kértem és kérem, hogy a finn javaslathoz képest a bizottság javaslatát hasonlítsák össze, Eh, hogy eh, mit jelent ez gyakorlatban eh, a kohéziós politika szempontjából, például elveszett projektekben, legyenek konkrétak ezek az adatok. Nem csak számok, mert azok önmagában semmit nem mondanak, hogy mínusz 5% vagy mínusz 10%